Moi aussi, je vais... Dear colleagues. Kedves kollégák, próbáljuk elkezdeni a munkát. Eszmecserét hírből tanna az első napirendi pont, a napirend tervezett elfogadása, ezt elfogadottnak tekinthetjük. Thierry Bretonnal eszmecsere, hogy franciául folytatom, hogyha nem bánják. Biztos úr, először is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert a Green Deal ez egy fontos környezetvédelmi és gazdasági célkitűzés, és ugyanígy ipari ambíciókat is tartalmaz, hiszen hogy a Green Dealből egy valódi terv váljon az európai ipar belső piac, a digitális gazdasági ágazat számára is ez elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy valóban sikere jár eh, a Green Deal. Hogyha a környezetvédelmi ambíciók mellé ilyen ipari, gazdasági szempontok nem társulnak, akkor nem fogjuk tartani, eh, nem fogjuk tudni sikerre vinni ezt, már pedig szeretnénk, hogyha Európa lenne legkésőbb 2050-re az első széndiokszid eh, kibocsátás semleges kontinens Adok önnek körülbelül 15 percet arra, hogy az ipari stratégia nyilvánosságra hozzátala után beszéljen persze arra, hogy mik a konkrét, lehető legkonkrétabb javaslatok itt az Környezetvédelmi Szakbizottságban, amely nyilván ön is tudja, talán a legfontosabb szakbizottság, nem politikailag legfontosabb, bocsánat, hanem a legnagyobb tagsággal bíró szakbizottság ebben a szakbizottságban, és a Brexit után, ha lehet, talán még, még inkább így van ez. Ezért olyan fontos, hogy ma eszmecserét folytassunk, egy negyed órája van parancsoljon. And uh, good afternoon everyone. Um, Mr. Chairman, if you, before... Elnök úr, szép napot kívánok, hogyha megengedi rögtön az elején. a Brexitre sor került, lezajlott sajnálatos esemény ez. Életemben végig mindig angolul dolgoztam, pénzügyminiszterként nem akkor franciául kellett beszélnem. Mégis a Brexit után pár nappal még több mint 4,5 millió angol ajkú él továbbra is eh, az Európai Unióban, akik fontosak számunkra, és akiket szeretünk, de ezt talán így a Brexit után nem bánják. Hogyha franciául folytatom ebben az új, már kicsit megváltozott Európában. This will give you the time to, uh... Köszönöm. as I mentioned... Uh, felhallgatóikat. uh, half, in French. Félig francia félig tudom, hogy beszélt, ami most ö, sajátos volt. Votre invitation? Euh, Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök a meghívásuknak hogy jöhettem ide a szakbizottságukhoz. Nagyon fontos a munkájuk az EU szemére, és ahogyan emlékeztetett rá az elnök úr, a von bizottságnak van egy ambíciója, és ez nem más, mint hogy 2050-ig Európa legyen az az első kontinens, amely eléri a klíma semlegesség célját. Nem az egyetlen ambíció ez, ez természetesen minden részes felet be kell, hogy vonjon, így természetesen az Európai Parlamentet is, amely rendkívül fontos szerepet játszik mindebben a tagállamokat és a parlamenten belül az önök szakbizottságát, amely kult szerepet játszik mindebben. Itt arról van szó Európában, hogy egy valódi új gazdasági növekedési modellt alakítsunk ki, akár új társadalmi modellt is, mert a zöld megállapodás, a Green Deal ez egy ipari stratégia is, amire ön emlékeztetett, egy nagyon fontos stratégia, egy technológiai stratégia, nagyot fogunk, nagyon sokat fogunk beruházni az új technológiákba, és jogszabályi stratégia is. És elnök úr, kedves Pascal, emlékeztetett arra, hogy benne nekem is nagyon fontos szerepem lesz, hogy hozzájárüljek ezen ambíció megvalósításához. A tárcám a digitális terület, és természetesen mindaz, ami a digitális területen van, az hozzájárul ezen ambíció megvalósításához. Ez az átalakulás hosszú távú természetesen. Világosan szeretnék fogalmazni. Itt arról van szó, hogy vezető szerepet játszunk globális szinten a zöld technológiák területén célunk, tehát világos az 500 millió európai polgárral, az a cél, hogy egy zöld nagyhatalomá váljon Európa. És az én tercemban szereplő hatásköröket kihasználva mindent megteszek, hogy ezt megvalósítsuk. Ez nagyon sok reményel teli, ez a célkitűzés, persze büszkeséggel is, ez egy mélyreható változás, átalakulás, amiről szó van, és mi megfelelünk majd ennek a kihívásnak. Közös munka ez a bizottságon belül, Franz Timmermans a vezetője ennek az ambíciónak a többi biztossal együtt, ami engem illet, én sokat dolgozom majd együtt vele, Nikola Schmidt kollégámmal is a társadalmi kérdésekben, a képzésben, és Virginius sinkevicius hogy együtt megfeleljünk mindezen kihívásoknak. Amit itt kezelnünk, irányítanunk kell, az tehát egy átalakulás, és mióta kitűztük ezt a célt, itt az elnök úrral is felmerült a kérdés többször, hogy miért is 2050 ez a céldátum, ugye az évszázad fele. Hát itt egyrésztről kell öt év a mandátumunk alatt, hogy mindent megvalósítsunk, hogy elérjük ezt az ambíciót, és aztán 25 év, további 25 év, ez egy nemzedéknyi idő egy teljes nemzedéknyi időszak, mobilizálni kell ezt az új generációt ezen átmenet érdekében, amely az egész kontinensen le kell, hogy zajoljon, és ez egy ipari eh, átalakulás, átmenet. Én korábban különféle feladatokat láttam el, az ipari ágazatban is dolgoztam, és eh, láttam, hogy eh, a radikális változás elérése az tényleg egy nemzedéknyi időt vesz igénybe. Minden ágazatnak nagyon fontos szerepe lesz majd ebben az átalakulásban, és minden mögött természetesen milyen meg kell változtatnunk a mentalitást és a kísérő intézkedéseket a nemzeti, regionális, európai szintű szakpolitikákban, mert ez a forradalom ipari szempontból három elemre épül, amelyeket beépítünk a zöld megállapodásba. Itt fokozatosan átállunk egy olyan gazdaságról, amely a tulajdonon alapult, a megosztáson alapuló gazdaságba, a vagyon és a szolgáltatások tekintetében olyan szolgáltatásokról van szó, amelyeket többen is igénybe vetnek egyszerre, és aztán az is nagyon fontos sok időt és energiát szenteljünk a bizottságon belül annak, hogy a lineáris modellről áttérünk a körforgásos modellre. Ezen elemeket, tehát mind figyelembe vesszük az iparstratégiában, amelyen most dolgozunk. A következő dolgokat szeretném kiemelni. Egy közös magánberuházási program, amely megfelel ennek az ambíciónak. Nagyon fontos összegekről beszélünk, meg kell, hogy feleljünk ezen ambíciónak. Kezdetben volt egy bejelentés arról, hogy létrehozzuk a méltányos átmeneti alapot, hogy azon régiókat segítsük, amelyek elmaradottabbak, és nekik szükségük van támogatásra ezen átmenet során. Azt hiszem, hogy itt az MV-n belül is, de a parlamenten belül is megtörtént a bejelentés ezen alapra vonatkozóan, de a Green Deal közleményben jelentős összegekről is szó esik. Itt inkább ezer milliárdról beszélünk, és itt nagyon fontos forrásokat kell mozgósítani, közforrásokról és magánforrásokról is beszélünk, hogy megfelelhessünk ezen ambíciónak. Tudatában vagyunk e, e, az ambíció hordereinek, és annak, hogy milyen forrásokra van itt szükség. Minden szinten be kell ruházni, európai, regionális, nemzeti szinten a technológiákba és e, az ipari e, modellekbe, amelyek lehetővé teszik, hogy Európa vezető szerepet játszani, illetve önálló legyen ezen területeken. Van egy jelentős ösztönzünk a közbeszerzési piac mobilizálása. Ezt sokáig nem használtuk ki megfelelően, ugyanakkor ez 20%-et is kiteszi az európai GDP-nek, tehát nagyon fontos, hogy mobilizáljuk ezt a szegmest is, mert egyes tagállamok késlekednek, tehát nem nulláról indulunk nyilvánvalóan. Európa mindig is vezető szerepet töltött be e területen, most engem mindig dühít az, hogy azt hangoztatják egyesek, hogy Európa késletek, késlekedik, elmaradott, és a többi, de például a szabadalmak területén szerintem eh, ki kell mondani, hogy ez nem így van. A zöld szabadalmak területén eh, nem lehet eleget hangoztatni, hogy Európa igenis vezető szerepet játszik eh, globális szinten. USA, Japán és Kína mögöttünk vannak. Tehát ezt az ambíciót tovább is meg kell őrizni, meg kell őrizni ezt a távolságot versenytársainkkal, és nagyon fontos a jövőbeli versenyképességünk szempontjából is, akár kis, akár nagy váltokról beszélünk. El kellene gondolkodni a fellépéseinken, a stratégiai értékláncok mentén megfelelően nyomon kell kísérni az átmenetet az egész ipari lánc során fontos azon technológiákra összpontosítani, amelyek lehetővé teszik az átmet megvalósítását Európa számára. Minden rendelkezésünkre álló eszközt használnunk kell, a közmagánpartnerséget természetesen, de egyre inkább egy olyan eszközt, amelyet én elég jelentősnek érzek, a közös európai projekteket, láthattuk ennek első példáit az akkumulátorok területén, de persze vannak mások is, jó lenne, hogy ezek gyorsan előre lépnének, mint például a hidrogénnel kapcsolatos projekt. Titre, je voudrais juste vous, vous réaffirmer. És egyéb projektek. Aztán, ahogyan Ursula von der Leyen elnök is megemlítette, a versenyszabályainkat felül kell vizsgálni ezen kontextusban, és talán ki kell ezeket igazítani, hozzá kell igazítani a digitális időszak valóságához és a környezetbarátabb ambícióinkhoz is. Mindezt számításba kell vennünk azon szakpolitikák kapcsán, amelyekre eddig az EU épült, így a versenyjog. Aztán a körforgásos jelleg egy nagyon fontos elem, amit még megemlítenék nagyon sok képviselő van itt, hölgyeim és uraim, akik dolgoznak ezen témán. Itt minél több a körforgásos jelleg az összes ipari ágazatban, annál fenntarthatóbb lesz a gazdaság, illetve a termékek. A körforgásos gazdasággal kapcsolatos anyag előkészületben van, önökkel is sokat beszéltünk erről, és ez az ipar stratégia egyik fontos eleme lesz. Aztán a termékciklusokról is sokat beszéltünk, az nyersanyagtól elkezdve a feldolgozásig, a hulladék gazdálkodásig, az új forrásokig. A reciklás, az újrahasznosítás nagyon fontos és hozzájárulhat az ellátás körforgásos jellegéhez, amely biztosítja a szuverenitásunkat ezen a területen. Csak 12%-a adódik jelenleg a felhasznált anyagoknak az újrahasznosításból, és itt 80% kerül a hulladék lerakókba, úgyhogy itt is van még tennivaló. Az ökodizájn legutóbbi jogszabály csomagjában az szerepel, hogy az energiafogyasztást csökkenteni kell. 167 teravattal. Tehát itt vannak olyan témák, amelyeknek nagyon jelentős kihatásuk lesz a kontinensünkre. A harmadik tengely a szociális kihívások és kompetenciák nagyon jó az együttműködés Nikolás Schmidt-tel és az ő félgazgatóságával ezen nagyon fontos témával kapcsolatosan. Egy kicsit előre kell látni, hogy milyen kihívások várnak ránk. Itt fontos az átalakulás segítése, kísérése, és a méltányosság, tehát valóban segíteni, nyomon kell követni ezeket az intézkedéseket társadalmi szinten, illetve a foglalkoztatás szempontjából, és ipari szempontból is fontos a kompetenciák fejlesztése, illetve előrelátása annak, hogy milyen kompetenciákra lesz majd szükség a jövőben. Tehát sok munka el végződött már ezen a területen, de regionális szinten egyre erőteljesebb nyomonkövetésre van szükség, hogy együtt ezeket a nyomonkövetési intézkedéseket megvizsgáljuk, amelyeknek van pénzügyi vetülete, de van a képzéssel, oktatással kapcsolatos vetülete is a polgárok körében. Tehát még egyszer egy szóban összefoglalva, mindezen vetületeket szemítésbe vesszük az átalakulás megtervezésekor, és saját szavaimmal élve, de nagyon fontos még ez a téma is, hogy nagyon sok kérdés merült fel a finanszírozással kapcsolatban is, és a versenyképességgel kapcsolatosan is. Hát ez a vállalataink napi valóságának része. A vállalataink természetesen tartanak attól, hogy ezen környezetvédelmi ambíciók okán nem lesznek képesek lépést tartani a versenytársaikkal, nem lesz igazságos a verseny, itt a parlamentre is szükség van határkigazítási mechanizmusok, szén, adó, ezekre is szükség lesz. És bizonyos termékek esetében egészen más normák vannak életben, mint más termékekkel kapcsolatban, tehát én itt most szisztematikusan az összes tagállamról szeretnék beszélni, mert szerintem ez egy olyan téma, amelyet nem kerülhetünk meg. Tehát ebben az értelemben, kedves elnök úr, így kell eljárni. Van itt még néhány aspektus, amit mindenképpen szeretnék kiemelni. szektoriális megközelítésben. Egyrészt a digitális, a vegyipar, az autóipar, illetve a magas energiafelhasználású iparágak tekintetében. Nézzük először a digitális iparágat. Ez egy teljesen új, forradalmi iparág, ami átalakította az életünket, a városainkat, a mesterséges intelligenciáról is beszélhetünk ebben a tekintetben, illetve az 5G-ről. Egyre több adatot használunk fel, itt van a hedge computing, és egy teljesen újfajta munkamódszert vezetnek be ezek a iparágak. Ami a zöld átalakulást illeti, a szakértőink azt mondják, hogy 15%-kal le lehet csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást 2030-ig a digitális iparágnak köszönhetően. Tehát folytatnunk kell a munkát. Aztán a digitális szektor hozzájárul a teljesítményünk javításához a zöldi válás útján, tehát itt nagyon fontos módszertani képtéseket kell tisztázni, és hát mi ezt a szektort igen fontosnak tartjuk ebből a szempontból. Új technológiákra van szükség, új modellek feltalálására, hogy széndiokszid semleges legyen ez a szektor. Persze ezt bonyolult elérni, a légi közlekedésben is nehéz a helyzet, a kibocsátások tekintetében, de hát itt újabb és újabb javaslatokra van szükség. Úgyhogy az biztos, hogy ezt a szektort nagyon tüzetesen végig fogjuk nézni, mit lehet tenni. Amikor ezt használjuk, amit itt a kezemben lengetek, akkor tulajdonképpen nem is vagyunk tisztában azzal, hogy ez milyen lehetőségeket rejt magában zöld technológiai szempontból. Aztán itt vannak a, itt vannak a vegyipari termékek. Ezekre szükség van. A technológia is felhasználja őket, ezt gyakran elfelejtjük egyébként. Gondoljunk például az akkumulátorokra, és ennek is hozzá kell járulnia a széndiokszid semlegesség céljához. Európa természetesen a élvon, világ élvonalában van a vegyipari termékekre, termékek normáival kapcsolatban, és ugyanígy hatékonyabban kell fellépni, és ezért is fogjuk átvizsgálni a jogszabályi hátteret, hogy egyszerűbbé váljon annak a betartatása, és vannak olyan kérdések, amelyekben napra készé kell tenni. Például az endokrin rendszer zavaró a vegyi anyagokkal kapcsolatban mindenképpen szükséges ez. Ezen kívül fontos lenne, hogy más országokat is a vegyiparra vonatkozó szigorú szabályok útjára tereljünk, felelősségteljes vegyiparra van szükség, ugyanakkor hatékonynak, versenyképesnek kell maradnia az iparágnak, és el kell várnunk azt, hogy vegyi biztonság szempontjából az importált termékekre is ugyanazok a szabályok legyenek mérvadóak, mint a saját termelési termékeinkre. Aztán itt van az autóipar. Ez nagyon fontos a versenyképesség szempontjából, hatalmas nagy ipari csoportjaink vannak, de mindenki tudja, hogy ezt a szektort azért nagy átalakulások érik. Önök is tudják, hogy miről beszélek. És ezért is világosan ki szeretném mondani, hogy előre kell tekintenünk, és tovább kell haladnunk. Az ambícióink az autóiparban egy zöld átalakulást kell, hogy megcélozzanak, egy konnektált és önálló, autonóm autózást kell ösztönöznünk, minden autóipari szereplőt ebbe az irányba kell segítenünk, ez a célunk, ez az ambíciónk, és a mai naptól kezdve meg kell kezdjük a munkát. Itt egy hosszú, konstruktív munkáról van szó, az átalakulást nyomon kell követni, és tulajdonképpen ez a szociális átalakulással együtt kell, hogy megvalósuljon. Nagyon sok technológiát ismerünk már, digitális szinten is, de nem csak erre gondolok. Ott vannak az akkumulátorok, ha csak az akkumulátorokban és a digitális technológiában gondolkodunk, akkor már egy teljesen új autóipari üzleti modellt vetít mindez elő, mert egy összekötött flottát lehet így megvalósítani, és elektronikus vagy elektromos árammal lehet meghajtani az autókat. Tehát pontosan látjuk azt, hogy hová vezet az út, mik a célok. Most az a feladatunk, hogy ezt az utat előkészítsük és beindítsuk. A mi célunk a Green Deal alapján a kibocsátás csökkentést kell, hogy megcélozzuk. Az Euró 7-es alapján 2021-ben szeretnénk a nitrogén-dioxid kibocsátást csökkenteni. Tudjuk, hogy ez elfogadhatatlanul magas jelenleg a városainkban főként. És ezen kívül az új Euroszett normák a finom részecskékre is ki kell, hogy terjedjenek. És természetesen a széndiokszid kibocsátásra is, megfelelő infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség, és csökkentenünk kell a függésünket külső beszállítóktól, aztán itt van a hidrogén technológia, ezt is fejlesztenünk kell. Az IPCI egy olyan technológia, amelyet eddig túl keveset használtunk, de hát itt van a hidrogén, az is egy nagyon jó lehetőség. Főként nagyobb szállítmányozási vállalatok számára lehet ez egy alternatíva, és ezen felül pedig tiszta járművekre van szükség, ezeket a fogyasztóknak elfogadható áron kell kínálni, a megosztáson alapuló autózás is egy jó lehetőség, ezt is fejleszteni kell. Tehát itt egy egész szektor áll egy forradalom előtt. Jövő év szeptember elejétől kezdve az urak a szérvényben lévő normákat a piacfelügyelet szempontjából nagyon szigorúan fogjuk nyomon követni. A piacfragmentáció ellenes intézkedéseket is kiemelném ebből a szempontból. Ezt szerettem volna elmondani, elnézést, hogy túl hosszan beszéltem, és most várom a kérdéseket. Köszönöm. Uh, I back to English. Köszönöm, visszaváltok angolra, hogyha nem bánja, kedves kollega. So, uh, we give the floor to the coordinators of... A frakciók koordinátoraival kezdjük. Péter Líze a néppárt nevében az első, mindenkinek kettő percet adok. Péter Líze parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Németül fog beszélni, nem a Brexit miatt, hanem azért, mert kiváló tolmácsainkat használjuk, és megszokott dolog, hogy mindenki az annyi nyelvén beszél. Ganz klaren. Köszönöm, biztos úr ezeket a nagyon világos kijelentéseit, mely szerint a környezetet és az ipart megpróbáljuk összhangba hozni. Az első konkrét kérdésem a bioüzemanyagok területén ön említett, hogy a széndiokszid, acél vagy vegyipari termelést akarunk elérni, akkor azt hiszem, hogy vannak itt nemzeti források is, hogy a vállalatokat ehhez hozzá segítsük. Ön sikra azért, hogy a támogatásokat illetően. I speak English, but stop the clock, please. Nincs tolmácsolás, akkor angolul fogok beszélni, akkor állítsak le az órát. Működik vagy sem? So, we have translation now. Should I start again or? So, I start again. Mm. Ja, vielen Dank, Herr. Köszönöm, biztos úr. Ön helyesen említette, hogy az kell, hogy legyen a célunk, hogy az ipart, a munkahelyeket és a környezetvédelmet összeegyeztessük, összhangba hozzuk. Két konkrét kérdésem lenne. Az első, a támogatások témájára utal erről ön szólt, de szeretnék pontosabb információt nyerni hogyha egy vállalat például széndiokszidmentes acéltermelést vagy vegyipari termelést akar megvalósítani, ebbe beruház, akkor azt hiszem, hogy támogatásra van szükség a tagámi költségvetésből is, és ön sikra szere azért, hogy az Európai Bizottság ezt ne tartsa versenyjog ellenes támogatásnak, illetve ne akadályozza meg. A második kérdésem a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokra vonatkozik akár az ipar, akár a környezetvédelmi szervezetek igencsak küzdenek azért, hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályozást a Brexit után is fenntartsuk, tehát az európai környezetvédelmi jog sokkal jobb, mint a híre, ez azt is jelenti, és a bizottság sok területen jó egyensúlyt talált. Néha van ellentmondás a körforgásos gazdaság, és a között, hogy minden káros anyagot a lehető leghamarabb kiiktassunk. Itt természetesen biztonság kell, hogy legyen a legfőbb szempont, de például a krómdioxid vagy az ólom esetében a bizottság eddig észszerű irányvonalat követett, a környezetvédelmet és az egészséget védve, ugyanakkor nem akarta a gazdaságot túlságosan erősen akadályozni, illetve nem akarta azt, hogy az ipar kitelepjön az EU-n kívülre. Ez a kiegyensúlyozott pozíció, amelyel az előző bizottság rendelkezett, vajon az ólom, a kromtrioxid és más vagyanyagok esetében jövőben is megőrzésre kerül-e? Köszönöm. Thank you for SND. Köszönöm. Szocialista frakció. Köszönöm, biztos úr angolul fogok hozzá szólni. Egy héttel a Brexit után szentimentális alkat vagyok. Először is gratulálok ahhoz, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektet a Green Deal-re, illetve annak a fontosságára, hogy ha barát járművek mennyire fontosak a Green Deal-ben, ezen belül is a különböző szabványokra próbálunk koncentrálni, az Euró 7-esről is beszélt, az elektromos járművekre való átállásról, ez nagyon, mindezt nagyon jó hallani, ösztönzőleg hat ránk. Szeretném azonban, hogyha egy kicsit konkrétabban fogalmaznám, mert az elektromos közlekedésre való átállás egyik legnagyobb akadálya az infrastruktúra lehet, nagyon fontos ez, hogy ahhoz, hogy az emberek tudják tölteni. Az egész rendszernek együtt kell működnie, ezért az Európai Bizottság teljes együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy az ön munkája valóban meghozza a gyümölcsét. A másik kérdésem a vegyiparral, illetve vegyanyagokkal kapcsolatos. Erről is szólt egy pár szót, aminek különültem, hogy az endokrin diszruptorokról beszélt. Vannak azonban különböző szabványok, a kozmetikumok, a gépjárművek, a játékok esetében. Így nem tudjuk az európai polgárokat megfelelően védeni. Az egyik olyan fontos tagja az Európai Bizottságnak, aki valamit tehet annak érdekében, hogy felgyorsuljon a harmonizáció. A belső piac szempontjából is fontosnak tartjuk, hogy a szabályok a különböző ágazatok között is harmonizáltak legyenek, ne legyenek szigorúbbak az egyik ágazatban, mint a másikban, így lehet csak egyenlő versenyfeltételeket létrehozni. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy az endokrin diszruptorok ügyében gyorsabban lépjünk előre, mint ahogy a dolgok ma haladnak. Nagyon lassú eh, ez a folyamat, 2023-nál hamarabb semmiféle határidőt nem látunk, ez túl lassú, ez a két kérdésem tehát. Köszönjük. Nils Torvalds a Rinyó nevében. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, köszönöm, hogy csatlakozik hozzánk. Szombaton jártam a Fozdemnél. Nem tudom, a Fozdem projektet mennyire ismerik itt Brüsszelben hosszú évek óta folyik. Mit láthatunk itt? Tíz, 15 ezer fiatal, akit érdekel a programozás. Ez egy 20 éves folyamat vagy intézmény. A, az ülb tehát a Francia Laikú Szabad Egyetemen folyik ez a program. Az Európai Unió központjában, fővárosában folyik ez a projekt, de mégis eh, ennek semmi jelét nem látjuk. Se EU, se bizottság, se parlament. Ezek azok az emberek, akik segíthetnek majd rajtunk, ezek a programozók, mert ezek azok az emberek, akikre szükségünk van, és akiket majd elhapolnak az amerikai cégek, ha nem teszünk semmit. Tehát, hogyha érdekli ez. A GitHub alapján 90%-a az IT projekteknek nyílt forráskodú szoftveren fut. A szervezőbizottság kontaktját szívesen megadom, nem azért, mert én annyi mindent tudok, hanem azért, mert a, az én nevem meg ajtókat nyithat itt meg. A paradigmaváltásról is beszélnünk kell, hiszen az elmúlt hetekben újra olvasom régi kedvenc közgazdaságtudományi könyvemet, amelyben azt olvashatom, hogy a paradigmaváltás általában egy iparágból indul ki, ezért nagyon érdekes azt látni, vagy hallani, hogy milyen stratégiai erőfeszítéseket tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy valóban a jólóra tegyen Európa. Köszönöm. Aurelia Benyó az ID nevében. Biztos úr az Európai Bizottság tevékenysége a belső piacon valóban szorosan összefügg a környezetvédelmi elvárásokkal. A környezetvédelem területen az Unióba történő importokra vonatkozó szabályok tekintetében többet várunk, főként az öko-design terén. A szabadkereskedelmi dogmának ellen kell állni, az importok felügyelete nagyon fontos annak érdekében, hogy a rengeteg energiát használó termékeket ellen mondjunk, illetve a tervezett avultatással elállított termékeknek is az Európai Unióban, sőt még jobb, hogy a saját tagállamunkban állítanánk elő ugyanezeket a termékeket. Fontos, hogy a környezetvédelmi városoknak nagyobb mértékben eleget tegyenek a forgalmazott termékek. Az autó gépjármű ágazat kapcsán. Szintén sokat várunk az Európai Bizottság. Az alacsony széndiokszid kibocsátású motorok fontosak, mégis nem szabad, hogy Európa autógyártása itt háttérbe szoruljon. Arról nem is beszél, hogy az embereknek sokszor a szakmájukhoz szükségük van a gépjárművekre. A további karbonadó sokak számára elviselhetetlen teher. Az igazi tét az, hogy a tengeri szállítást hogyan tudjuk környezetbaráttal betenni, miközben semmiféle szabályok nem vonatkoznak most erre. Ideológiai eltökéltsége vigyáz, világos így, biztos úr. A protect az Európai Unió protekcionista törekvéseivel szemben már Jean Monnet jut az ember eszébe, az európai országok túl kicsik ahhoz, hogy a világ nagy országaival felvegyék a versenyt. De hát ezek a nagy országok mind protekcionisták. Szembe megyünk így a, a trendekkel. Pontosan a pontosan az Európai Unió tagállamait bünteti ezzel. Zöldek nevében Janik Zsadó. Monsieur, monsieur commissaire. Köszönöm szépen, biztos úr. Ön is utalt arra, anélkül, hogy a közbeszerzések piacának szabályain változtatni szeretne. Buy European Act, vásároljunk európait, vagy vásároljon európai törvényjavaslatnak nagyon örülök. A karbonsemlegesség kapcsán egyszerre fontosak a széndiokszid kibocsátási normák a gépjárműveknél, az euró, híres élet euró normák, amelyeket szigorítani kell. De ezek a normák nem megfelelőek az euró 5-ös, euró 6-os normákkal kapcsolatos uh, kibocsátási normákkal kapcsolatos botrányoknak se szeri se száma. 2008-ban a gépjármű gyártók azt mondták, hogy lehetetlen több széndiokszid csökkentést elérteni, aztán elindult az SUV piac, a négy kerékhajtású városi terepjárok piaca. Vannak olyan városok, amelyek például a dízelgépjárműveket betiltani tervezik teljes mértékben úgy érzem, hogy nem megfelelő perspektívába helyezzük így a célokat, hogy 2050-re legkésőbb a széndiokszid semlegességet eh, el szeretnék érni, akkor először besvégésű motorokat kell kivezetni. 2040-re is eh, el lehetne ezt érni, de először el kell hozni ezt a nehéz döntést, hogy a belső égésű motoroknak véget vetünk vagy sem. A belső piac szabályai gátolhatják egyes tagállamokat abban, hogy ilyen jogszabályokat hozzunk. Tehát éppen ezért mondom azt, hogy olyan európai keretre van szükség, amely megfelelő keretet teremt arra, hogy 2035 körülre megszűnjenek a belső égésű motorok a közlekedésben, nem csak a DJ klímának, hanem a belső piaci szabályoknak, a változásért felelős főigazgatóságnak is sokat kell tenni, hiszen ennélkül, ilyen előkészítés nélkül nem tudjuk kivezetni a belső égésű motorokat. A, az amerikai autógyártása teljesen a belső piacra gyárt, és akár csak a Pearl Harborral itt is egyik pillanatról a másikra teljesen átalakul a piac, éppen ezért ha Európának valóban az a szándék, hogy a belső égésű motort kivezessük, akkor ehhez a belső piac szabályain kell minél hamarabb változtatni, méghozzá gyorsan. Uh, Köszönöm szépen, a konzervatívoktól érkeztem. Csehország, Olaszország, lengyelek vannak ebben a frakcióban. Ezek mind olyan országok, ahol nagyon energiaintenzív iparágak dolgoznak. Néhány megjegyzésem lenne. Először az acéliparral kapcsolatban, amely jelenleg nagyon sok kihívással küzd drága az alapanyag, és rendkívül volatilis is, nagyon magas a termelési költség a harmadik országokhoz képest, és ráadásul a gazdasági teljesítmény is nehézkes. Mindezek miatt gyakorlatilag az Európai Unió acéliparának léte forog kockán, és ezért a kérdésem a következő lenne, kívánne valamit tenni az Európai Bizottság, mind az EU-n belül, mind multilaterális szinten. Lenne még egy megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy a European Green Deal-ben van egy melléklet, ahol 2030-ra az ipar ágat is széndiokszid mentesíteni szeretnék, nem tudom, hogy ezt hogyan képzelik. És másodszorban pedig ugye az acélra szükség van az elektromos autók szempontjából, de a hadiparnak is szüksége van az acéliparra. Nagyon valószínűleg a kínai vita is a nemzetközi helyzet feszültségekkel fokozódni fog emiatt. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon sokunk számára lehetetlen az energiai átalakulás, energia átalakulása a nukleáris, tehát az atomerőművek nélkül. Több delegáció is ül itt, akik egyértelműen nukleáris energia ellenesek. A nukleáris energia helye a Green Deal-ben kérdéses. Ezzel kapcsolatban engem érdekelne, hogy a bizottság mit tesz az állami támogatások kapcsán. Köszönöm szépen! Péter Líza, Líze, ugye ne emlegessük itt a nukleáris energiát. Elnézést, elnézést. Nikolász következik a GUA e nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációt is. Vannak aggájaim azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósulhat meg a jelenlegi szabályaink, közbeszerzési szabályaink mellett. Írországban például tőzeg kitermelés folyt hosszú éveken keresztül, de hát mit lehet tenni ezzel a régi generációs termeléssel, ezt ki kell vezetni 2023-ra, de hát ez a bizonyos régiókban nagyon nagy munkanélküliséget fog okozni. Vannak itt projektek az átmenetre, az egyik például arra vonatkozik, hogy rehabilitálni kell a az ír középhegységben ezeket a területeket, másrészt pedig fontos a szakértelem és az emberi erőforrásokat is figyelembe kell venni, ugye a nyílt verseny rendkívül fontos számunkra. Ezen kívül vannak még olyan tervek is, hogy átképzik a munkásokat, lehet, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ezeket az embereket átképezni nagyon nehéz lesz. A közbeszerzési szabályok miatt, még hogyha ezeket az embereket átképzik is, akkor is nagyon nehezen megvalósítható az átállás, és elképzelhető az is, hogy ezeket eh, a munkásokat pont a közbeszerzési szabályok és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok miatt nem tudjuk majd átképezni. Sajnos eh, más régiók és más szektorok is nehezen eh, szívják fel ezt a munkaerőt, úgyhogy bizony nagyon sok kérdés fogalmazódik meg bennünk, azzal kapcsolatban, hogy 2021-ben felülvizsgálják-e majd az európai Green Deal szabályait, és az Európai Bizottság mit kíván tenni ennek érdekében, és az én saját aggájaim és az ír munkavállalók problémáira milyen megoldást tudnak kínálni. Köszönöm. Thank you. So, uh, I give you the floor. Köszönöm. Bő tíz percre adok önnek szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, és aztán következő kérdéskör következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Kedves koordinátorok, hölgyeim és uraim, kezdjük Péter Líze kérdésével. Engem a zöld célok és az állami támogatások kérdésével követ, kapcsolatban kérdezett. Nos, hát a versenyszabályok figyelembe kell, hogy vegyék a zöld átalakulás célkitűzéseit, igen, tehát igen a válaszom, és egyértelmű az is, hogy Vestager asszonynal is együtt kell működnünk az Európai Bizottságon belül, hogy a szabályok összességét át tudjuk dolgozni. Volt itt néhány kicsit technikai jellegű kérdés is, a vegyiparral kapcsolatban például, hogy ezeket ugye gyakran a műanyagokban is felhasználják, és önök is utaltak erre például az ólomra, amely meg a kivonása fontos célkitűzés az Európai Bizottság számára. Ugye az ólom, a műanyagok ólom tartalmát a REACH alapján csökkentenünk kell, ez kötelezettségünk, ez egészségvédelmi szempontból is nagyon fontos, a kritikákra szükség van. A múlt tapasztalatait vagy hagyományát le kell építenünk, és azok a műanyagok, amelyek nagyobb ólomtartalommal rendelkeznek, ezeket reciklikálni fogják 1 és 2 százalék közötti ezekben az ólomtartalom. Úgyhogy ebben az esetben megint ugyanazt tudom elmondani, az Európai Bizottság odafigyel erre. Most az egyébként az Európai Parlamentnél a labda, hogyha más irányba kívánnak haladni, akkor természetesen ezt megtehetik, és majd mi nyomon követjük az eseményeket. Második kérdés. Guteland asszonyé volt az Eszendítől, ugye? Igen? Köszönöm. Ön a az infrastruktúrákról és az elektromos közlekedésről beszélt. Erről egyébként rengeteg szó esik a bizottság ülésein is. Timmermans úr témakör ez. És ez természetesen kulcsfontosságú téma, nem kell elrejtőzni. Amikor egy borítékról beszélünk, 8 milliárd tízezer milliárdos összegről beszélünk, és tudjuk azt is, hogy ennek nagyon nagy a hatása a gazdaságban is. PPP konstrukciókra van szükség, és egyetértek önnel abban is, hogy ez egy olyan terület, amelyre nagyon oda kell figyelnünk, hogyha a célokat meg akarjuk valósítani, és egyetértek az ön elemzésével is, valóban nem csak a bizottság, és nem csak a tagállamok, hanem az összes érintett fél bevonására szükség van. Tehát én tulajdonképpen ugyanazt az álláspontot védem, amelyet ön is elmondott. Nézzük most a normákat. És azt, hogy szükséges ezeknek a harmonizációja. Ez valóban egy fontos cél. A REACH lehet ebből a szempontból az iránymutató. Természetesen itt szektoriális megközelítésre van szükség, és a piac igényeire is oda kell figyelni. A harmadik kérdés. Nagyon nagy érdeklődéssel hallottam FOSZTEM projektről. Sajnálom, hogy én nem látogattam el oda, ez nagyon érdekes lehet. Ön beszélt az open source-ról is, ami szintén egy csodálatos projekt. Ezek jó irányba mutatnak ezek a projektek, és Ugye itt Brüsszelben egy szimbolikus helyen vagyunk, még sincsen erre való utalás. A jövő héten azért, vagy a jövő évben én is el fogok oda látogatni. Ezek mind olyan érdekes projektek, olyan cégek, amelyeket érdemes meglátogatni. Úgyhogy az önök, az ön üdvözletét is majd el fogom oda küldeni, ez köszönöm szépen egyébként, hogy segít um, a kapcsolatot kialakítani. Nagyon szeretem ezt a közgazdást, akire ön is utalt. Egyik kedvenc olvasmányom. De ennek is több olvasata van. Egyrészt a technológiai szakításokra is oda kell figyelni. Na, ma nagyon sokat beszéltünk a digitális világról, és figyelembe kell venni a gazdasági szabályok megváltozását. Vannak itt Nobel-díjas közgazdászok is, például a két pólusú piacokkal kapcsolatban megjelent most egy nagyon érdekes tanulmány. Egy materiális megközelítésről beszélnek ebben. Érdekes egyébként az eladósodás fenntarthatatlansága is, akár országok szintjén nézzük, akár kontinensek, teljes kontinensek szintjén. Amikor túl magas az eladósodottság, annak nagy hatása lehet a háztartásokra, a piaci szereplőkre, és hát ilyen szempontból kell megvizsgálnunk ezt a szektort is. Miért mondom ezt? Mert hogy van egy régi adósság, amelyet görgetünk magunk előtt, de van a jövő adóssága is. Ez gyakorlatilag úgy ragadható meg, hogy a nem szabad, hogy a, a földet kizsákmányoljuk, mert különben előre kreálunk ilyen adottságot. A kettőt kell összeegyeztetni, és ez a mi erkölcsi felelősségünk is, hogy a jövőbeli szakító pontokat így el lehessen kerülni. Itt nem csak gazdasági gondolkodásra van szükség, hanem olyan szabályokat kell figyelembe venni, hogy a jövő adósságát el lehessen kerüljön, és már, kerülni, és már a mai naptól kezdve ezen lehessen dolgozni. Ennyit szerettem volna erről elmondani. Aztán van itt még egy kérdés Benyő asszony részéről. Nagyon érdekes volt a kérdés és vannak olyan részei, amelyekkel egyetértek, más részeivel kicsit kevésbé. Egyetértek azzal, hogy a tervezett lejárat az gyakorlatilag a körforgásos gazdaság része részeként értelmezhető, ezt figyelembe kell venni, hogyha normákról beszélünk, illetve arról, hogy mi a helyzet a határokon át, fontos elkerülni azokat a piac torzító helyzeteket, amelyek negatívan hathatnak az iparra a normák szintjén. Erre odafigyelünk természetesen, de ugyanakkor itt egy kapcsolatrendszer kellős közepén vagyunk, ezt is figyelembe kell venni. Az állampolgárokra gyakorolt hatás valóban területi szinten nyomon kell követni a helyzetet, segíteni kell, mert nem lehet, hogy az emberek fizessék meg az átalakulás árát. Ez a mi ambíciónk, ezért is ennyire fontos számunkra a Green Deal. Aztán a kérdés ki lehet, tovább lehet tágítani a liberális gazdaságpolitikára, ezzel kapcsolatban ugye voltak itt változások is. Én ezt el is mondtam, Európa szuverén, szuverén kell, hogy legyen bizonyos területeken egyre inkább. Beszéltünk például a kulcsfontosságú technológiákról, és ön is beszélt a kritikus fontosságú alapanyagokról, forrásokról, stratégiai beszerzésekre gondolok, ilyen szempontból is meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit lehetne itt Európán belül is előállítani. És még egyszer, világos szabályokra van szükség. Ahhoz, hogy a piac jól működjön, és ezeknek a szabályoknak, például az 5G esetében is ez világosan kiderül, de más szektorokban is, ezek olyan szabályok kell, hogy legyenek, amelyek értehetőek és láthatóak, és hogy akik hozzá szeretnének járulni a piacaink működéséhez, megtehessék azt, de csak a mi szabályaink alapján, nem megkerülve azokat. Zsadó úr, öné volt a következő kérdés. Numéro 7, euh, entre autres, hein, mais pas que, pas que, c'était quand même beaucoup plus large. Donc euh, le champ, le champ des règles, des règles de l'automobile. Az autóipari szabályokban az Euro 7 és a belső égési motorok ezt nagyon világosan szeretném elmondani. Ez egy olyan cél, amivel egyetértünk. Valóban nulla kibocsátású autókat szeretnénk. Ez az én célom, biztosként is. De az ön ambíciói nyilván olyan irányba mutatnak, hogy ez minél hamarabb valósuljon meg, átalakulásban vagyunk, átmeneti időket élünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezzel a célral minél többen egyetértsenek. be lehetne tiltani a kereskedelmi forgalomba hozatalát a dízel üzemű autóknak. a Hollandia, Írország, Spanyolország is gondolkoztak ezen, illetve Dánia is 2030-2040-es időpontokat jelöltek meg. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Meg fogom majd ezeket vizsgálni, és oda fogok figyelni erre jó szándékkal, és eh, ugyanakkor figyelembe kell vennem azt is, hogy a belső piac működése ne sérüljön. Úgyhogy itt egyfajta egyensúlyjátékra van szükség, lehet, hogy lesznek nehézségek is, de majd eh, az ön segítségével is eh, számolhatok, gondolom, mert minél többen vagyunk, annál valószínűbb, hogy az ön által megemlített célokat meg tudjuk valósítani. Nulla kibocsátású gépjárművek, ez a cél. Ezt még egyszer megismétlem. Köszönöm. Volt-e még más? Fondár úr. Acélipar. Ez egy stratégiai iparág, nagyon sok más iparágnak is alapanyaga, például az autóiparnak is, de a hadiparnak is fontos beszállítói, az acélipari cégek, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Európában maradjanak az üzemek. Amikor elkezdtünk erről beszélni, például a kiigazítási mechanizmus kapcsán, akkor kifejezetten az acélipar és a kohászat iparágát is megemlítettük, Ez nem teljesen egyértelmű azért, de hát nem vártunk, mert ezekkel a kérdésekkel minél hamarabb foglalkozni kell, megoldást kell találni a problémák megelőzésére is. Természetesen ehhez arra van szükség, hogy a technológiát, az innovációt segítsük, ezek lehetőségeket jelentenek, de természetesen ez beruházásokkal is jár, és aztán fontos a piacra jutási lehetőségek és az állami támogatások felülvizsgálata, erre is megvannak a megfelelő eszközeink, és hogyha szükség lesz rá, akkor fel fogjuk ezeket használni. De ez egy olyan téma, ezt mindenképpen ki szeretném mondani, amelyről már konkrétan is szó esett a biztosok között. Wallace úr kérdése Én úgy értettem, ír, ír úrról van szó, ugye? Nem csak az akcentusa miatt mondom ezt, hanem a konkrét kérdés is nagyon érdekes volt. Nos, pontosan egy olyan esettel állunk itt szemben, ahol az átmenetet segíteni kell. Egy igazságos átmenetre van szükség, És ebben ön is emlékeztetett a probléma különböző dimenzióira. Vagyis arra, hogy segítsünk azoknak a munkásoknak, akik ebben a szektorban dolgoztak eddig. Nos, hát ez a kiigazítási alap, ez pontosan az ilyen helyzeteket hivatott kezelni. Nagy előnye, hogy támogatni tud különböző szektorokat az állami támogatásokon felül, és azért itt nem kevés pénzről van szó. 100 milliárd euróról beszélünk, és konkrét esetekben, mint amiről ön is beszámolt, figyelembe kell venni a különböző tevékenységeket, és azt is, hogy ugye itt olyan emberekről van szó, akik aktív életük során hosszú ideig dolgoztak ebben a szektorban, át kell őket képezni, megfelelő megoldásokat kell találni minden egyes ember esetében, és pontosan ez az, ami miatt egy külön alapot alakítottunk ki a nagy projekt bevezetése mellett. Hogy ezeket a helyzeteket, amelyekről ön is beszámolt, segíteni lehessen. Köszönöm, elnök úr. Második köre következik a kérdéseknek. Mindenki egy percet kap. Körülbelül 20 percünk maradt Breton biztos úrra, hogyha szeretnék, hogy választ is kapjanak a kérdésre, akkor hagyjanak neki időt. Eszter Lange, a néppárt, amiben az első. Igen, köszönöm szépen. Biztos úr a bevezetőjében beszélt a globális vezető szerepünkről a zöld technológiákban, hogy igazi környezetbarát vagy zöld bajnokok lehetünk. Ezeket persze nem a politikusok kell, hogy kijelöljék, hanem a verseny eredményeképpen kell, hogy megszülessenek, tisztességes piaci verseny eredményeképpen, az állami támogatások kapcsán nem látunk tisztán. Itt például a környezetbarát tömegközlekedés, elektromos buszok közbeszerzéseit végeztük el, és a végén kiderült, hogy az a cég, amely megnyerte ezt a tendert, Kínában gyártatja majd ezeket az elektromos buszokat, ahol mi nem tudunk részt venni a közbeszerzésen, ahol állami támogatásokat kapnak ezek a cégek. Tehát azért hoztam ezt a példát, mert meggyőződésünk, hogyha a Green Deal valóban azt jelenti, hogy ezeket a termékeket és szolgáltatásokat mind Kínából hozzuk majd, akkor ez így nem hoz majd eredményt. Nem csak az állami támogatásokról kell ezért beszélnünk, hanem a közbeszerzési szabályokról is, ki tudjuk majd zárni a közbeszerzési szabályból azokat a cégeket, amelyek olyan országból jönnek, amelyek nem engednek be minket a saját piacukról. A kínai napelemek kapcsán emlékszünk még a dömping kérdésre. Az Európai Bizottság hajlandó arra, hogy konkrét jogalkotási javaslatokat tegyen például közbeszerzés ügyében, mert ezek már régóta várnak. Sajde Móze kollega következik. Ja, ide. Köszönöm. Elnök úr, örülünk, hogy itt van biztos úr körünkben. Örülök annak, hogy azt gondolja, hogy jó dolog az, hogy egyes országok 2030-ig betilthatják a dízelautókat, és erre lehetőség is lesz. Köszönjük. Ön a méltányos, igazságos versenyről beszélt az európai vállalatok számára, és én úgy vélem, hogy a legjobb dolog a globális verseny érdekében az, hogy itt az Európai Unión belül magas ambíciókkal rendelkezzünk. És érdekelne, hogy ön az Euró 7-es normát előre tudja vinni gyorsabban az autóipar számára, mert sok időre van szükség az autóiparban, egy norma életbelítetésére, ambícióra van tehát szükség, Egyesek gyorsabban tudnak viszont haladni, és jó lenne, hogyha erre lehetőségük lenne, hogy globális szinten versenyképesebbek legyenek. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, franciául fogok önhöz szólni, mondja Trier Noir asszony. És itt a mesterséges intelligenciáról szeretnék beszélni, és különösen ennek alkalmazásáról az egészségügyben. Ahogyan tudja, a big data és a mesterséges intelligencia alkalmazása az emberi genómára jelentős előrelépést tesz lehetővé, különösen a rák kezelésében és bizonyos betegségek előrejelzésében. Ilyen lehetőségek szorosan kapcsolódnak a visszaélésekhez is, ez megkülönböztetéshez vezethet, foglalkoztatás vagy a biztosítás területén, de a közelműbeli tanulmányok azt is megmutatják, hogy lehetővé tesz újfajta magatartások előrejelzését, így például a társadalmi gazdasági státuszt, az iskolában töltött időt, vagy akár a szexuális irányultságot is. Ez az alkalmazás, amelyet én a szociális genómára vonatkozó visszajösszerű alkalmazásnak neveznék, és ez semmiféleképpen sem üdvözlendő. Jó lenne, hogyha jó egy olyan súlyt lehetne találni ezen új technológia által kínált esélyek és eh, veszélyek között, különösen az egészségügy területén. Köszönöm. Merci for EPP Edina Tot. Edina néppárt nevében. Dear Commissioner, thank Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy az EMI szakbizottságba ellátogatott az Európai Uniónak egy olyan dinamikus ipara van, amely fontos szerepet játszik a gazdaságban. Az egyik feladata annak biztosítása, hogy az európai ipar minden része teljes mértékben hozzájáruljon az éghajlat semleges gazdaság létrehozásához 2050-re. Nem sokára eh, benyújtják majd az Európai Bizottság részéről az új Európai Ipar Stratégiát. Szerintem ez óriási lehetőséget kínál számunkra arra, hogy az éghajlat változással szembenézünk, új munkahelyeket hozzunk létre, és az új környezetbarát technológiákat támogassuk. Tehát egy új környezetbarát gazdaság létrehozása az egyetlen módja annak, hogy a carbon leakage-et, illetve a munkahelyek elvesztését meggátoljuk. Ezért szerintem el kerülhetetlen az, hogy a Green Deal az olyan iparstratégiával függjön összeszorosan, amely a szükséges erőforrásokat megmozgatja a beruházások érdekében. Az új iparstratégia hogyan kívánja kezelni az éghajlatváltozást, miközben az Európai Unió és tagállamainak globális versenyképességét is megerősíti. Köszönöm. Catherine Grisé. Catherine Grisé, az idén nevében köszönöm elnök úr, biztos úr, ön nemrégiben szólt a gazdasági bevándorlás kérdéséről. Ugyanakkor itt nem vesszük figyelembe a környezetvédelmi következményeket ezen jelenség esetében. Több a fogyasztás, ez több termelést induk el, és több szennyezést is. És növekszik a lakhatás, infrastruktúrális igény, a földhasználat, és az emberi lábnyom a természetre szintén erősödik. Ez egy globális kérdés. Párizsi megállapodás megmutatta ennek a határait, és itt nehéz összeegyeztetni ezt a két jelenséget gazdasági szinten. E, termelési modellen alapuló gazdaságunk van, amely nem környezetvédelmi szempontokat helyez előtérbe. A kérdésem a következő biztos úr, hogyan lehetne ösztönözni egy részről egy olyan fajta demográfiát, amely a növekedést támogatja, és másrésztről hogyan lehet védeni a környezetet. Köszönöm. Ez esetleg nem feltétlenül a környezetvédelmi szakbizottság körébe tartozik, az SND nevében Alexandra Moretti. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem valamennyien örülünk azt halván, hogy a New Green Deal lesz a legnagyobb ambíciója ezen bizottságnak és ezen parlamentnek. Egy nagyon fontos célt tűztünk ki, ezen európai elmot megvalósítandó, hogy azzá váljunk, amit ön meghatározott az első zöld nagyhatalommal. Ez egy hatalmas esély is, és egy teljes nemzedéket igénybe vesz majd. Hogyha ezt a vezető szerepet meg akarjuk tartani a zöld technológiák területén is, ugye ön szólt a zöld technológiák területén a szuverenitásról, az önállóságról, akkor nagyon fontos lesz a kutatás és az innováció. Hogyan akarja ösztönözni és támogatni a kutatást és a képzést? Aztán a fenntartható mobilitás. Bizonyosan túl azon, amit elhangzott, fontos a kép, az informális és formális képzés a polgárok, a fogyasztók irányában, akiket segíteniünk kell döntésekben, választásaikban. Az autókat már nem áruként hozzák létre, hanem szolgáltatásként a fogyasztók szolgálatában. Mi a megközelítése ezen ambíció irányában, amely fennáll ezen ágazatban? Köszönöm. Thank you for the Greens, persze Eikut. Az Eikut az zöldek nemében. Köszönöm, biztos úr. Itt vagyok. Az mi a... Önnek jobb kéz felől, a szemben ülő közönségnek bal kéz felől. Tehát a Green Deal állásfoglalás kapcsán, amit itt elfogadtunk, és az, ami nagyon fontos a parlament számára, hogy a teljes környezetvédelmi eh, erőforrás lábnyomunkat csökkentsük. Ez az iparstratégia részét kell, hogy képezze, hogyan kívánja az erőforrás felhasználás vagy intenzitás csökkentését ebbe integrálni. És szeretnénk egy nem toxikus eh, anyag körforgást létrehozni. A DG Grow eh, ezt a nem toxikus, nem mérgező anyagciklust nem kezelik komolyan. A PVC, a, az endokrin diszruptorok, illetve az ólom problémája miatt ez sürgős lenne, hogyan kívánják azt elérni, hogy ezek a kényes anyagok ne kerüljenek bele a termékek körforgásába. Spiraki eh, asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. A Környezetvédelmi Szakbizottságban ülünk, az iparpolitikára szeretnék meg is koncentrálni. A gyógyszer hiány problémáját kellene megoldani. Ez nagyon fontos az európai eh, páciensek számára, illetve az állami támogatások a gyógyszeriparban eh, egy kényes kérdés, komoly veszélyt jelent ez az egész egészségügyi szektorra, hiszen sokan verseny előnybe, mások pedig verseny hátrányba kerülnek emiatt. Az ECR frakció nevében Vandra úr ismét, hogyha megtisztel bennünket a figyelmével, vagy nem, nem tűnik úgy, hogy érdekelni ez szocialisták nevében. Go ahead. Yeah. Igen, parancsoljon, joga van hozzá szólni, csak nem figyelt. Köszönöm. Nem kaptam kérdést, választ a második kérdésemre, ezt újra föltenném tehát. Egész egyszerűen sokunk számára elfogadhatatlan és lehetetlen energia átálláson átmenni nukleáris vagy atomenergia nélkül. A Péter Lizének válaszolt az állami támogatások a vegyipar kérdésére, de állami támogatások az atomenergia ügyében, erre is szeretném, hogyha reagálna érdemben. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Köszönöm, elnök úr ugye az erőmű nélkül sem működnek a dolgok Németországban. A biztos úr, az lenne néhány kérdésem, örülünk, hogy ma itt van. Sok ágazat esetében, amit elektromossággal kell működtetnünk, nem minden esetben lesz lehetséges az elektromosság használata, hanem hidrogénre, sőt zöld hidrogénre lesz szükség. Erről sokat beszéltünk ma, de nem konkrét dolgokat, ezért két konkrét kérdésem lenne. Vajon vannak-e már megbízható számai a bizottságnak azt illetően, hogy a zöld hidrogént mennyiben igényli az európai gazdaság, különösen az ipar a 2030, 2040 és 2050 közötti időszakokra vonatkozóan, és azt is szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket tervez a biztos, bizottság, illetve biztosként, hogy a hidrogén a lehető leghamarabb piacképes legyen, és hogyan akarja biztosítani, hogy a földgázról a zöld hidrogénre való átmenet megvalósuljék, például beruházásokat úgy kellene a földgázvezetékekbe eszközölni, hogy aztán ezt hidrogénnel is lehessen használni. Itt áthidaló technológiákra lenne szükség, hogy a gáz ne túlságosan sokáig használjuk. Köszönöm. Thank you. For Renew, Irena Zsoveva. Irena Zsoveva Renew nevében. Köszönöm, elnök úr! Ahhoz, hogy az új generációs technológiák, például mesterséges intelligencia beépítésre kerüljön a gazdaságban, ehhez komoly befektetésekre van szükség eh, a környezetvédelem terén is. Az ipari stratégia és a környezetvédelem stratégia alapját kell megteremteni. Kell egy közös európai adattér, illetve az adatok közötti interoperabilitást kell megteremteni, enélkül az egészségügyi környezetvédelem és az agrárium sem járhat sikerrel. A metaadatokat a kutatók és a cégek számára elérhetővé kell tenni, beleértve a KKV-kat, ez az innováció alapja. Biztos úr, elmagyarázná nekünk, hogy mi az európai stratégia egy átfogó, és működő adat belső piac irányába, hogy minden ágazaton belül lehetővé tegyük, hogy a szabad anonim adatok használatát a technológiai eh, fejlesztés és fejlődés számára elérhetővé tegyük, hogyan fektetjük le az alapjait annak, hogy Európa globálisan versenyképes legyen ebben, hiszen technológiai fejlesztés nélkül nem lesz Green Deal sem, és persze nem megfeledkezve a megfelelő etikai erkölcsi normák. Stanislas Polsak. Děkuji, pane předsedo. Já bych se s dovolením dotázal eh, na otázku. Köszönöm. Elnök úr, én a belső piacsal kapcsolatosan tennék fel kérdést. Tetszett az, amit a New Green Deal-ről mondott. Persze minden kihatását elemezni kell ezen New Green Deal-nek a piacainkra is, aztán a fogyasztóinkra, a cégekre is. De aztán, amit mondott, hogy egyeseknek kétszeresen kell megfizetniük az árat, az azt hiszem, hogy nagyon agasztó és igaz is. Itt a kettős standardekről beszéltünk az életminőség tekintetében, már az elmúlt ciklusban is foglalkoztatott minket itt, ez a téma itt a szakbizottságban. A bizottság tett lépéseket ezzel a témával kapcsolatosan, számunkra ez nagyon kényes kérdés. És úgy tűnik, hogy az európai piacok két részre osztana, oszlanak majd, lesz keleti és nyugati rész. És ezzel függ össze az élelmiszerek kettős minősége is. Olyan, mint hogy a kettős mércével mérnénk. A nyugati polgároknak hozzáférésük van a jobb minőségű élelmiszerekhez, akik pedig Kelet-Európában élnek, azok csak rosszabb minőségű élelmiszerekhez juthatnak hozzá. Ez nem az élelmiszer biztonsághoz kapcsolódik feltétlenül, de a minőséghez mindenképpen is azért fontos kérdés. Last question. Uh... Utolsó kérdés feltevünk. A Guernem Ébensz kollega. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönöm, hogy itt van közöttünk. Nem vagyok annyira biztos, hogy Walt Rostow, The Stages of Economic Growth tehát a gazdasági fejlődés különböző fázisai című műve annyira hasznos lenne most a mai munkánk során, tehát az a 25 éves intervallum, amit ön, amiről ön beszélt, ez lehet, hogy egy kicsit túlságosan hosszú a földgáz vagy fosszilis gáz beruházásokról mit gondol, illetve milyen gazdasági lehetőségeket rejt a környezetbarát gazdaságra való átállás. Köszönjük szépen! Két percünk maradt hivatalosan. Ennél talán egy kicsit többet is adhatunk a biztos úrnak, mondjuk 5-6, maximum 7 percet, hogy összegezve válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, valóban sokszínű kérdés özön érkezett. Próbáltam ezeket eh, eh, lejegyzetelni. Je vais peut-être commencer par la dernière, parce que c'est, les investissements doivent être... A beruházásoknak valóban az ambíciók eh, szintjén kell lenniük. Egy tisztességes, igazságos átállásról beszélünk, és a kollégák a biztosok kollégiumában már felvetették ezt, keressük azt a mechanizmust, amelyel a beruházásokat ambíciózusabbá tehetjük, például a nagyon hosszú távú kötvénykibocsátással, és főként manapság, amikor nulla kamatozású vagy negatív kamatozású államkötvényeket adnak ki, akkor azt hiszem, hogy ez megvalósítható. Ezzel tudjuk felgyorsítani a gazdasági átállást, mert ez egy kulcsfontosságú célkitűzés. Ehhez megfelelő pénzeket kell mozgósítani, minden érintett félre szükségünk van. És a sajátos helyzetben úgy tűnik, hogy erre lehetőségünk is van. nem teszünk különbséget a keleti és a nyugati tagállamok polgárai között. Az élelmiszerek tekintetében elfogadhatatlan, hogy különböző színvonalú termékeket kínáljanak. Ez ügyben eh, nem engedünk a, a, eh, az elveinkbe. Az, de hát fejhallgató nélkül nem tudom, hogy a kollega, aki kétszer is feltette a kérdését, eh, az igen, az atomenergiára. És föltette a felhallgatóját, csak hogy ne kelljen harmadjára is föltenni a kérdését akkor most. Tehát, atomenergia ügyben valóban fontos kérdés ez. Ez egy fontos energiaforrás sok uniós tagállamban. Ez egy fontos összetevője az energetikai átállásnak. Ez persze tagállami, elsősorban tagállami hatáskör, nem az uniói. Az energia mixben az atomenergia fontos szerepet játszhat, de a széndiokszid mentes energia termelésben fontos szerepet kaphat éppen ezért az atomenergia is. a mesterséges intelligencia, illetve az adatok kérdése, hogyha újra meghívnak a mesterséges intelligencia témájában, most dolgozunk egy ilyen stratégián, az elnökünktől is kértem, hogy az Európai Bizottságnak legyen egy mesterséges a intelligenciáért, hogy az adatokkal kapcsolatos átfogó stratégiája hiszen az anonimizált adatokra hoz való nagyon fontos. Folyik ez irányú munkánk az Európai Bizottság szolgálatainál, ezért amint ez elkészül, részletes beszámolót tartok majd erről. És a feltett kérdés teljesen megfelel annak a munkának, amit végzünk, de hogyha nem bennyek, akkor az innováció, a kutatás, a fejlesztés, az előrelépés témájáról majd ennek kapcsán szólni következő alkalommal. Az európai adatok, a európai felhasználás olyan fontos, ezen adatok algoritmusok általi felhasználása Európában fontos. J'avais d'autres questions qui étaient sur le sur les ah oui sur l'hydrogène. Donc hydrogène a környezetbarát vagy zöld hidrogén kapcsán konkrét számokkal most nem rendelkezem rögtön. Bocsánatot is kell kérjek, hogy nincsen precíz válaszom az ön kérdésére, de ha kívánja, akkor a kollégáim megküldik önnek a releváns adatokat. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kezdeményezés, egy stratégiai kezdeményezés, és ez egyébként a mobilitás a közlekedés terén is fontos lehet. Még egyszer mondom, sajnálom, hogy a konkrét adatokkal most nem tudok szolgálni így e, csípővel. A nem toxikus e, e, anyagok körforgásba való bekerülése Igen, öntette fel a kérdést. a szabályok világosak, most már csak annyi dolgunk van, hogy önökkel az Európai Parlamenttel együtt odafigyeljünk arra, hogy az elfogadott szabályoknak érvényt szerezzünk. Amikor egy egész kontinenst mozgósítunk, akkor a, a kut, közös kutatás nagyon fontos. Igen, jelentős a kutatási költségvetés Európának. A több éves pénzügyi kereten dolgozunk, remélhetőleg a kutatási fejlesztés pénzeket meg tudjuk őrizni a jelenlegi szinten. és nyilván ezeknek a Green Deal-lel összefüggésben kell lennie. Remélhetőleg a több éves pénzügyi tervben a végső úgynevezett boríték az elégséges lesz. A buszokkal kapcsolatos felvetésére reagálnak a holland busz beszerzés kapcsán valószínűleg a Kínában gyártott buszok nem tartják tiszteletben az európai normákat, hát ez problémás, ez világos. Számíthat rám, majd utána nézzünk ennek az ügynek is. De ce qu'on les outils de défense commerciale en cas de comportement qui fausse la concurrence, donc ça je vais, je vais les faire megvizsgálom, hogy ezt Franciaországban hogyan tettek ezt, hiszen Eh, ezek az adatok hasznosak lehetek, eh, lehetnek nekünk is. Nincsenek esetleg megfelelő eszközök arra, hogy az ilyen problémákat kezeljük. Ez engem személy szerint is különösen érdekel. A közbeszerzési piacokhoz való reciprok hozzáférés a tanácsban eh, blokkolják a tagállamok ennek a dossziének az elfogadását megpróbáljuk mi a bizottság részéről valahogy ezt a padhely, erről a padhelyzetről elmozdítani ezt a dossziét. A mai VTO szabályok értelmében megvizsgáljuk majd, hogy mit tehetünk Phil Hogan kollégámmal együtt. Je crois que j'ai à peu près globalement, je m'excuse, j'ai pas répondu à tout le monde. Il y avait un petit... Azt hiszem, hogy az összes kérdésre választottam. A bevándorlással kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy nekünk kompetenciákra van szükségünk, képzéseket kell nyújtanunk, és ezekre erre egyre inkább szükség van, mind az EU-n belül, mint azon kívül. Sok százmillió európai várja a növekedést, folytatni kell a szociális fejlődést. 2000 2050-re szeretnénk 450 millió európai állampolgárt látni az EU területén, a demográfiai mutatók körülbelül ezt vetítik előre. Természetesen a nulla széndiokszid kibocsátása cél 2050-ben 7 milliárdról 9 milliárdra nő a föld lakossága, ezzel szemben Európa lakossága állandó Elnézést kérek, hogyha nem adtam választ minden egyes kérdése. Köszönöm. Köszönöm szépen. Euh, Akkor egy egy perces szünetet tartunk, és aztán folytatjuk a nagyon érdekes témát, a cdc t So, we are going to resume. Akkor folytatjuk a munkát. Még mielőtt rátérnénk a következő meghallgatásra, köszönjük szépen, hogy itt van az igazgatóasszony. Néhány bejelentéssel kezdeném a napi rendel kapcsolatban. A legfontosabb A Brexit és a brit kollégák távozása után megváltozik a szakbizottságok összetétele is. A plenárison el is fogadtuk ezt. A mai naptól kezdve az MV szakbizottságban 81 teljes jogú tag van, 76 helyett. Ez egy új helyzet, a folyamat ból ez adódik. Ezt el is fogjuk majd for, fogadni formálisan a jövő héten Strasbourgban. Néhány frakció azt kérte, hogy a szavazást, a mai szavazást halasszuk el. Ezt egy, ezzel egyetértünk, ezt elfogadtuk, úgyhogy a szavazás az európai szemeszterrel kapcsolatos véleményről akkor történik majd meg, amikor az új envi szakbizottsági összetétel meg lesz, tehát amikor elfogadjuk Strasbourgban a tagokat. Ez a legfontosabb bejelentés. Azt is kérte tőlem Veronique Renoir, hogy köszöntsük Auvergne és Ron alp régiókból érkező látogatócsoportját, Úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük őket itt az ENVI szakbizottságban. És ezzel következik a második meghallgatásunk a mai napon az ECDC-vel kapcsolatban. Ez egy éves szinten megrendezésre kerülő párbeszéd, de természetesen ez most egy nagyon különös időszakban következik, ugye a koronavírusra utalnék itt, Ezért kérem, hogy erre fókuszáljon az igazgatóasszony, a koronavírussal kapcsolatban hogy néz ki a helyzet, ön hogyan értékeli a kockázatokat, illetve hogy mennyire megfelelő a helyzetkezelése az Európai Unión belül, és globálisan is. De természetesen jó lenne, hogyha a beszámolójában más témákról is szó eshetne, mert itt nem csak a koronavírus lehet az ECDC fő témája. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és egy nagyjából 10-15 percre meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon az NV szakbizottságba. És szeretném külön megköszönni Johanna Kovcsinszkának, az új kontakt parlamenti képviselőnknek, illetve a parlament két képviselőjének a munkáját, akik a Management Boardban részt vesznek, Sofia Masai Kokovics és Marilina Koppáról van szó. Hölgyeim és uraim, ez az éves eszmecsere, ahogyan az elnök úr is ráutalt már, különleges helyzetben érkezik, és szeretném rá, szeretnék rávilágítani arra is, hogy noha a koronavírus a legfontosabb, de voltak itt azért bakteriális problémák is, amelyekről keveset beszéltünk Európában. Továbbra is odafigyelünk ezekre a járványokra is. Ezt is mutatja talán az, hogy a múlt hónap során négy hatásvizsgálatot végeztettünk el a koronavírusról, és néhány másikat is, amelyek a több, többszörös antibiotikum rezisztens vírus törzsekre vonatkoznak. There is a technical problem. Yeah. That's still. So they are trying to fix it. Okay, I would like to uh, uh draw your attention. Felhívnám a figyelmet uh, arra, hogy mi is történt a múltban. Emlékezzünk 2003-ra. Akkoriban egy másik koronavírus uh, fajtáról beszéltünk, a SARS-ról, és az gyakorlatilag kiváltotta az ECDC um, megalakítását. Ma, 15 évvel később, az ECDC egy olyan ügynökség, amelyben 280-an dolgoznak, 26 tagállamból érkeznek a munkatársaink, és az éves költségvetésünk 60 és fél millió euró. És természetesen most a koronavírusról beszélhetünk. A koronavírust hosszú idővel ezelőtt, az 1960-as években azonosították először. Tudjuk azt, hogy embereket és különböző állatfajokat is megfertőzhet. 2003 óta már két új koronavírus törzs létezett, amely az embereket is megfertőzheti, a SARS és a MERS fajták. A koronavírus amelyet 2019. decemberében Kínában találtak, egy új törzs, amelyet korábban még senki emberben nem azonosított. Az ilyen fajta új vírus járványok kitörése emberek körében mindig nagyon nagy aggályokra ad okot, főként akkor, hogyha nem igazán ismerjük a működését, azt, hogy hogyan terjed, és nem tudjuk azt, hogy hogyan lehet kezelni. Megoldódott a technikai probléma? Rendben. Tehát az a helyzet, hogy a sürgősségi kezelőközpontunk kettes szinten működik. Ez mit jelent? Ez a legmagasabb szintű készültségi fok, három fokozat van ezen belül, az egyes, a kettes és a hármas, most jelenleg a másodikban vagyunk, tehát még ennél van egy súlyosabb fokozat is. Nos, nagyon sajnálatos az, hogyha nincsenek itt a szlájdok, mert szerettem volna megmutatni egy térképet. I don't think this was this. Okay, uh, maybe I can show you later. I, uh... Hát majd lehet, hogy akkor későbbre marad a térkép. Nézzük akkor most, hogy hogy is néz ki jelenleg a helyzet. 17 ezer személy fertőződött meg, ma reggeli adatokról beszélünk, 362 haláleset. A többsége ezeknek Kínából származik, és a legtöbb haláleset Ázsia, illetve az összes 361 Kínából és egy a Fülöp-szigetekről. Európában jelenleg 25 beteget ismerünk, 21-en egyébként az Európai Unió területében, ketten Oroszországban és ketten az Egyesült Királyságban. Uh, I show you what we are doing a bit later, because uh, then you see... Hogy mit is teszünk, azt majd később fogom megmutatni, mert hogy létrehoztunk egy weboldalt, amelyen napi szinten publikáljuk azokat az információkat, amelyek rendelkezésünkre állnak, és mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a közvéleményt is tájékoztassuk, tehát nem csak az orvosokat. Nos, a kockázatai, kockázatokat a média is használja, hogy a közvéleményt tájékoztassa, és nagyon sok kontaktusunk van a különböző médiumokkal, megpróbáljuk nekik is átadni ezeket az üzeneteket. A jelenlegi helyzet az Európai Unióban 21 esettel számolunk, ugye? Nos, ez azt jelenti, hogy a célunk az, hogy a vírus terjedését megfékezzük, izoláljuk ezt a vírust, illetve az esetek számát ennyin tartsuk, tehát hogy ne terjedjen tovább ez a vírus. Ez a cél, a kollégák a tagállamokban mindent megtesznek ennek a célnak az érdekében, és a legfontosabb a korai diagnózis, az, hogy karanténba helyezik az embereket, és megpróbálják felgöngyölíteni, hogy kikkel találkozhattak, és aztán közelről nyomon követik a helyzet fejlődését. A 21 esetből 8 személy Európában kapta el a vírust, Németországban konkrétan, és egy Franciaországban. Az összes többi érintett személy import termék. Úgyhogy jelenleg a helyzet Európában ellenőrzés alatt van. A járvány terjedésével kapcsolatos tevékenységünkben az ECDC-nek az a szerep jut, hogy segítjük a tagállamokat a további terjedés megakadályozása érdekében, és az összes általunk kiadott anyagnak is ez a célja. Vagyis a már említett kockázatfelmérésen felül a legutolsó ilyen egyébként az január 31-i dátumú. A definíciókat megalkottuk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell jelenteni az eseteket, illetve a kontaktus nyomonkövetési iránymutatásokat és más technikai dokumentumokat is létrehoztunk. Ezek segítik a tagállamokat abban, hogy harmonizáltan tudják kezelni az esetleges fertőzötteket, illetve hogy beazonosítsák, hogy kik lehetnek az esetleges megfertőzöttek, mit kell tenniük a fertőzött személyekkel. És a legutolsó dokumentumunkat egyébként a hétvégén hoztuk létre, ez pedig a kórházakon belüli betegség terjedését megakadályozó intézkedésekre vonatkoznak. A koronavírussal kapcsolatban az egyik legfontosabb tevékenységünk a felkészültség segítése, illetve felmérése. Ennek érdekében egy laboratóriumot, laboratóriumi vizsgálatot is végeztünk. Ennek az a célja, hogy vajon a tagállamok képesek-e egyáltalán ezt a vírust felismerni. Ez a legfontosabb a stratégia szempontjából. Még nem láttam a végső eredményeket, de jelenleg úgy néz ki, hogy az országok képesek arra, hogy beazonosítsák a vírust, és van öt olyan laboratórium is európai országokban, amelyek más tagállamokból érkező mintákat is képesek kezelni, illetve hajlandóak fogadni. Nos, fontos a az utasok, illetve az egészségügyi dolgozók számára létrehozni olyan anyagokat, amelyek, reklámanyagokat, amelyekből kiderülnek a legfontosabb kérdések. Ezeket le is lehet természetesen fordítani, illetve napra készé lehet tenni, és ezeket ez egyes országokban kicsit módosított tartalommal is forgalomba lehet hozni. Nemzeti logókkal együtt. Jelenleg egy felmérést készítünk éppen, ez az országok általános felkészültségét vizsgálja, főként a kórházak felkészültségi szintjére fókuszálunk. Mindezeken kívül azt is el kell mondanom, hogy ezt, mindezt nem egyedül végezzük, mert napi ö, kapcsolatban állunk az Európai Bizottságból, a DG Santéval, illetve a VTO Európa val, illetve a kínai és az Egyesült Államok beli illetékes hatóságokkal is, illetve az afrikaiakkal is, hogy lássuk azt, hogy ők mennyire vannak felkészülve, mennyire tudják a potenciális új koronavírus eseteket beazonosítani. És akkor most nézzük, összefoglalva, a tevékenységeinket. Hogyan látjuk jelenleg a kockázatokat az Európai Unión belül? Potenciális hatásai ennek a koronavírus kitörésének nagyon magasak. Az Európai Unióban a betegség terjedése és az az e- Európai Uniós terjedés kockázata is magas. Az európai személyek, akik Kínában jártak, szintén magas fertőzöttségnek lehetnek kitéve. Mérsékelt vagy magas a kockázata annak, hogy további beutazó a személyekben megtalálják a koronavírust és amennyiben elég hamar diagnosztizálják a vírust, és megfelelő intézkedéseket megvalósítanak, főként kórházakban, akkor valószínűleg csökkenteni tudjuk a terjedését ennek a vírusnak. Amennyiben az intézkedéseket nem valósítjuk meg, és különböző túl késői eh, eseteket, eh, túl későn ismeri fel ezeket az eseteket, akkor eh, elképzelhető, hogy sokkal magasabb kockázata lesz a betegség terjedésének, illetve a járványszerű kitörésének. Ezzel szerettem volna lezárni az új koronavírusról tartott beszámolómat, és várom a kérdéseket. Még azt szerettem volna kiemelni, hogy milyen más kockázatok vannak. Az egyik a kanyaró járvány. Az elmúlt három év során az Európai Unióban 53 eset volt, és 53 ezer eset volt, és ebből 95-en meghaltak. Ez egy nagyon erősen fertőző betegség, ez annak is tudható be többek között, hogy nagyon sok hibás információ látott napvilágot, és egyre többen aggódnak az oltások, a védőoltások beadásával kapcsolatban, ezért 2018-ban volt egy olyan tanácsi ajánlás, amely megerősített együttműködést szeretne kialakítani a vakcinák területén. Ennek részeként az ECDC jelenleg egy európai vakcina portál kidolgozását célozta meg. Ez egy európai kezdeményezés, európai portál lenne, és azt szeretnénk, hogy ez legyen a megbízható információk legfőbb forrása, hogyha bárki a védőoltásokkal kapcsolatos információkat szeretne megtudni. Áprilisban fogjuk megjelentetni ezt a portált, az immunizációs hét keretében. Volt egy másik kérdés is, amelyre már utaltam, ez az antibiotikum rezisztencia. Ezzel kapcsolatban a mai napon jelent meg egy kockázatelemzés Litvániával kapcsolatos kérdésben, és volt egy másik, amelyet a, mai, a héten fognak majd még megjelentetni. Ez több országban a multirezisztens baktériumokra vonatkozik. 33 ezer ember hal meg évente az antibiotikum rezisztencia miatt, és ennek a problémának a hatása az influenza, a tuberkulózis és a HIV vírus együttesen tehát hogy ezzel egyenlő jellegű, úgyhogy hatalmas fenyegetettségről beszélünk, pedig nem annyit beszélnek erről a médiában, mint például a koronavírusról. Szerettem volna azt is elmondani, hogy Európán kívül is tájékozódunk annak érdekében, hogy Európát megvédjük. Itt a WTO-val dolgozunk együtt, illetve WHO-val és a DG ECHO-val, Jelenleg egyébként az egyik munkatársunk a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodik, ahol bizony az ebola vírus járványnak még egyáltalán nincsen vége. Úgy tűnik, hogy azért lefutóban van, de sajnos még nincs vége, és hát ne felejtsük el, hogy már másfél éve folyik ez a betegség. Más témák 2019-ben vissza kell tekintenünk a múlt évre. 23 gyors helyzetfelmérést végeztünk, idén egyébként már 8-at csak egy hónap alatt, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a mostani év ez intenzívebb ebből a szempontból. 58 technikai jelentésünk volt különböző témákról, ezeknek részét képezte a közmeghallgatás is, voltak parlamenti kérdések is, talán nem annyi, amennyi az elmúlt évek során azért, mert ugye itt európai parlamenti választások voltak, és 86 tudományos cikket jelentettünk meg tudományos szaklapokban. Az idei év prioritásai között a az antibiotikum rezisztencia az egyik témánk, és legfontosabb prioritásunk, ezen kívül a tanácsi eh, ajánlások megvalósítása a megerősített eh, együttműködés terén a védeoltás által kivéthető betegségek esetében, a fenntartható fejledési célok, főként a HIV, a hepatitis és eh, a tuberkulózis esetében szeretnénk az e-health programot is megvalósítani, amelynek az lenne a célja, hogy meg, megpróbáljuk előrevetíteni azt, hogy milyen betegségek láthatók a horizonton, és hogyan lehet felkészülni ezekre. és megpróbáljuk segíteni a tagállamokat abban, hogy felkészüljenek, határon átnyúló együttműködést és az ehhez szükséges segítséget megszervezzük. 2020-ra nézve a terveink között szerepel egy, egy olyan terv, amelyet három hónappal ezelőtt fogadtunk el. Természetesen most nagyon sokan dolgozunk a koronavírus kérdésén, és ezért a prioritásainkat át kell fésülnünk. Elképzelhető, hogy márciusban lesznek olyan témák, amelyekkel nem fogunk tudni foglalkozni. És szerettem volna a rendeletből idézni, amelyek a mi meg, megalakulásunkból idéznék. És most vége. Itt van, végre. Vagy mégsem. Akkor kezdjük előről. Thank you very much. Köszönjük szépen. Prezentációval, vagy anélkül Érdekes volt nagyon az ön előadása, mindenki megkapja majd ezt úgy is. Nekem meg is volt, nekem ez elnökként jár ennyi kivételezés, de minden kollega megkapja majd ezt. Viszakbizottság illetékeseivel, kontaktjaival kezdjük. Két percre kap szót. Kopcsinszka asszony. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, igazgató asszony, még egyszer köszönjük. Nagyon jó, hogy újra találkozunk. Rendszeres találkozóink vannak, és nagyon intenzív párbeszédet folytat az Európai Parlament és az LCDC e és remélem, hogy más okokból is együttműködhetünk majd, nem csupán ezen fenyegetés okán, amelyet a WHO egy fenyegető állapotként minősített a koronavírus alapján. Igazgatóasszony, arról is szó van itt, hogy a tagállamokkal való együttműködésről beszéljünk a koronavírus ellen a tagállamok segítséget kértek a labor vizsgálatok, a diagnózis eszközök kapcsán, illetve a gyanús esetek felderítésében. E, létezik ez a segítségnyújtás és kölcsönös segítségnyújtás, már emlékeztünk erről, megemlékeztünk erről. A SARS kapcsán is voltak ilyen esetek 2003-ban és 2011-ben. Fontos az, hogy megfelelő források legyenek, hogy ezen feladatokat meg lehessen oldani. Három rövid kérdésem lenne az LCDC, e mint végrehajtó ügynöksége az Európai Bizottságnak. Kaphat-e támogató eszközöket a koordinációra illetve az egységes intézkedések lebonyolítására a koronavírus kapcsán legalább azon személyek esetében, akik az EU fenség területén tartózkodnak. Ha ez a vírus elterjed, akkor az ECDC hogyan hagyja majd végre az ajánlásokat, amikor a terjedés megállításáról van szó, és a diagnózis eszközökhöz való hozzáférést hogyan akarják önök lehetővé tenni. Az utolsó kérdés, hogyan működnek együtt a kínai ö, hasonló hatósággal? Közvetlen kapcsolatban állnak velük, vagy kizárólag a WHO-n keresztül vannak kapcsolatban velük, illetve a, az állami képviselet révén. Még egyszer nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen szoros együttműködésben dolgozhatunk. Four to five questions in one. Ez már rögtön négy vagy öt kérdés volt egyben. Köszönöm szépen, meg is próbálok rögtön reagálni a feltett kérdésekre. Kezdjük először a a laboratóriumok segítése, támogatása. Nos, vannak olyan laborok, amelyek máshonnan származó mintákat is elemeznek, de olyan esetben, amikor gyorsan terjedő fertőzésre van szó, akkor egy ilyen szenárió forgatókönyv esetében nem kell minden egyes esetet diagnosztizálni, mert ez túlságosan leterhelné a diagnosztikai laboratóriumokat. Egy algoritmust kell találni arra, amivel nyomon követhetjük a kor terjedését. De még egyszer mondom, a, nem lehet egy ilyen járvány során mindenki diagnosztizálni. Hogyha hasonló szimptomákkal rendelkező között egy valakit pozitívan diagnosztizálunk, akkor joggal tesszük fel, hogy a többiek is hasonló fertőzéstől szenvednek. Meg kell tehát vizsgálni, hogy ezt milyen esetben alkalmazzuk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat valóban bölcsön használjuk. Ami a kínai CDC-vel, tehát járványügyi központtal együttműködést illeti, rendszeres kapcsolatban állunk. Az ő beszámolóikat, illetve azok fordítását is rendszeresen megkapjuk. A kínai kollégák Igen, csak nagy nyomás alatt vannak, úgyhogy jelenleg mi sem tudjuk őket jobban leterhelni. Spontán hozzászólók vagy kérdésvetők következnek. Jutő Götterlönd, uh, Mr. Szerdász, uh, Véronique Trier-Lenoir, Azekamp, uh, Mr. Wallace, Mr. Rivasi, TMS, one more, two more, three more, Ketten, még hárman, senki többet. Nagyon sok pontba kerül a következő. The whole list, uh, please try to stick to 130. Kérem, egy perc, 30 másodpercre szorítkozzanak, hogy maradjon még idő a válaszra is. Let's start with Peter Lisa. Peter Lisa elsőként. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm azt is, hogy a néppárt nevében javaslatunkat befogadta, hogy beszéljünk erről a témáról, hiszen sokan aggódnak, és más területeken már nagyon sok haláleset van, és erről beszélnünk kell. Az antibiotikum rezisztencia témáját joggal vetették fel, és fontos az is, hogy ne keltsünk pánikot, az is fontos, hogy jól tájékozottak legyünk. Köszönöm a tájékoztatást, és azt hiszem, hogy feladatunk az is, hogy ne terjeszünk pánikot, megnyugtassuk az embereket, hogy megfelelően kezeljük a kockázatot az Európai Unión belül, kontroll alatt van a helyzet, ugyanakkor két kérdést tennék fel, amiket az emberek tesznek fel választók körzetemben. Ugye ott van kereskedői kapcsolat Wuhannal, és két kérdés foglalkoztat engem is, meg az embereket is. Egyrésztről várhatjuk-e a vírus mutációját, ami esetleg még veszélyesebb lesz, vagy nem valószínű ez az önök szakértői szerint, és másodszorban vannak-e olyan komoly tudósok, akik azt mondják, hogy a kínai hatóságok nem a valódi számadatokat továbbítják nekünk, és vannak-e támpontok erre annak alapján, ami most Európa, illetve a világ más részein tapasztalható, hogy ez a sejtés helyes, vagy lényegében önök jó tájékoztatást kapnak a kínaiaktól? Jutta Götterend, for SND. Tack eh, eh, generaldirektör Ammon för att du har kommit till. Köszönöm, hogy ilyen sürgősséggel eljött erre a vitára, ez nagyon hasznos, nagyon fontos. Ez, ezek az eszmecserék, amiket önök javasoltak ezen kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek még éresebbek, keményebbek, azt jelenti, hogy hogyan reagálhatunk. Ebben az esetben nagyon fontos hallani az önök munkájáról, és a tapasztalataikra is támaszkodni, hiszen ez biztonságosabbá teheti Európát az ilyen időszakokban, amikor a SARS vagy másfajta vírusok terjednek. Tehát önöknek már sok múltbeli tapasztalatuk van, és hasznos erre támaszkodni. Itt nem szabad pánikot kelteni, fontos, hogy mindent megtegyünk, ami tőlünk telik, és fontos az információk megosztása a tagállamok között, illetve a támogatás, a segítségnyújtása, hogy a polgárokat védjük ezen járványtól, hogy ne ö, legyen túlságosan nagymértékű terjedés. Fontos ö, a WHO-val is ö, szorosan együttműködni. Lenne kérdésem, hogyha valaki Kínából beutazik, akkor nyilvánvaló, hogy Sokan elgondolkodnak azon, hogy az illető személy fertőzötte, vannak-e tünetei, meg kell próbálni elkerülni, hogy az illető sok emberrel kerüljön kapcsolatba. De valóban megfertőzhet más szem embereket, és adott esetben ő is tudja, hogy kikkel találkozott. Hogyan lehet az ilyenfajta eshetőségeket kezelni, mert mindenkinek tudatában kell lennie a tüneteknek, amelyekkel ez a fertőzés jár. Aztán beszélt ön a kanyaróról, ez is egy nagyon jó dolog, hogy ezt említette, és az antibiotikum rezisztenciát is felemlítette. Jó lenne még tovább foglalkozni a kérdéssel, és érdekelne, hogy ön szerint az Európai Parlament foglalkozzon még ezzel a kérdéssel. Ön ajánlásokról beszélt, én olvastam ezekből. Persze kérdés az, hogy ezen a kérdésen még tovább gondolkodhatunk-e. Rinyú nevében Triasszony, ez a járvány megmutatja, hogy ez egy globális szintű fenyegetettség, és egy szolidáris és egységes választ igényel. A vírus nem ismer határokat, és a megoldás nemzetközi szintű kell, hogy legyen legalábbis európai szintű. Szeretném üdvözölni az Európai Unió fellépését, különösen a nyomon követési koordinációs és kísérleti intézkedéseket. Orvosként mindig találkozom az egészségügyi hatóságokkal, és az ajánlások, a WHO és az ECDC ajánlásainak végrehajtásával az orvosi személyzet részéről, hogy tudják azonosítani és gyógyítani azokat, akik fertőzöttek. Nagyon jók ezek a sémek, és nagyon jól olvashatóak, értelmezhetőek. Kérdés a végrehajtás a világ többi országában, különösen azon országokban, amelyek főként érintettek. Mert a fertőző betegségek esetén az ajánlásoknak csak akkor van értelmük, ha ezeket mindenki követi. Igazgató asszony, ön becslései szerint mennyiben használják ezeket az ajánlásokat, mennyiben hagyják végre a WHO ajánlásait, nyilvánvalóan főként a kínai területen. Köszönöm. So I will take an additional three questions. További három kérdést még. Meghallgatunk, és utána válaszolhat. Itt, eh, Banyol, Madame la directrice, le monde entier semble en train de... Igazgató asszony, ez a járvány erőteljesen terjed, és nagyon jelentős a koronavírus terjedése. Olyan gyorsan haladnak a dolgok, hogy a számadatok már elavultak, és nem erre lehet, hogy világméretű járványá válik ez a járvány. Az áruk, emberek szabad mozgása, a bevendási politika és a határelőzés gyengessége nyilvánvalóan robbanásszerűen növelheti a vírus terjedését. Igenis, hogy néhány napja megerősített ellenőrzés van a nemzeti hatóságokon, határokon, például repülőtereken, de a szárazföld és Európán belül határok továbbra is átjárhatóak. Ezért az idő alatt Oroszország lezárt a szárazföldi határait Kínával, és a vízumkiadást is beszüntette a kínai polgárok számára. Az LCDC-nek esetleg ösztönöznie kellene a tagállamokat a Schengeni térség felfüggesztésére, és legalább időszakosan a bevándorlási politikák megállítására. Ezt hogyan értékeli, és minden Képen köszönöm a válaszait. Madame Rivezi, pour les verts. Merci, monsieur le Rivezi asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, igazgató asszony. A koronavírussal kapcsolatban felmerülnek még kéresek. Van-e független szakértői véleményük? Például tudjuk-e, honnan jön, honnan származik? Valóban a eleddenevérektől, vagy esetleg máshonnan, vagy erről az élő állatpiacról? Sokfélét hallhatunk. Sok kérdés felmerül a mutáció kapcsán is, a koronavírus mutációval kapcsolatban. Tudtak genetikai elemzést végezni, hogy az első kínai koronavírus és a franciaországi eset között történt a mutáció, illetve a terjedéssel kapcsolatban a leggyakoribb kérdés ugyanis az emberek részéről 14 napos karantént alkalmaznak. Most két nap vagy két hét kell ahhoz, hogy megfertőződjön valaki, tehát a fertőzés kialakulásához. Európában van, megvannak az egészségügyi ellátási rendszerünk ahhoz, hogy az embereket, a fertőzötteket ellássuk és szeparáljuk, de az afrikai, karibi és csendes óceáni partnerországainkban jóval nehezebb egy ilyen helyzettel szembenezni. Mik a konkrét ajánlásaik arra vonatkozóan, hogy esetleg a diagnosztika terén, a diagnosztizálás terén valamit tessünk, mondták, hogy ez mennyire fontos. Mik tehát az ajánlásaik, illetve javaslataik ez ügyben? Az házakampasszony az utolsó kérdés feltevő ebben a körben. Köszönöm szépen. Több kérdésem is felmerül. Az antibiotikumok használata az eh, állattartásban, illetve az áttenyésztésben, illetve a zónózis kérdése is, de akkor maradjunk a koronavírusnál. mindenféle vadállatokat árultak azon a piacon, ahonnan állítólag indult a koronavírus. Amióta a SARS vírus kitörését sikerült visszaszorítani jó néhány évvel ezelőtt, azt hittük, hogy ezt betiltják. 2002-3-ban a SARS vírus a cibetmacskából származott, mai napig vannak ilyen élő vadállatokat áruló piacok, hát mm, nem történt semmi ez ügyben. Hogyha a vadállatok, élő vadállatok piaci kereskedelmének véget vettettek volna, akkor lehet, hogy ez az egész koronavírus fertőzés nincs. Nem segítene ez, hogyha végre Kínában ennek véget vetnének? Ez jó lenne az embereknek és az állatoknak egyaránt. Yeah, thank you very much for... Köszönöm szépen ezeket az érdekes és releváns kérdéseket. Valóban szerteágazó kérdéskörrel van dolgunk. Kezdjük talán a mutációval, mutációs potenciájával. Kétszer is feltették ezt a kérdést, illetve ketten is. A vírusok átmenek mutáción, gyakoriságuk változó, az új vírussal kapcsolatban ilyen információval nem rendelkezünk még. Olyan, mintha már régóta beszélnénk erről, de hát csak három hete azonosították magát a vírust, tehát tudnunk el, Lehet, hogy egy pár hét múlva tudunk erre válaszolni, de egyelőre még túl korán vannak a dolgok ahhoz, hogy erre választ adjunk. De a kérdés jogos, ezzel foglalkoznunk kell, mert a mutáció nyilván a laboratóriumi diagnosztikát és a majdani terápiát is érinteni. Ez egy fontos kérdés, amire most nem tudok választ adni. Ami a kínai számokat, illetve statisztikákat illeti, semmi sem igazából semmi sem indokolja azt, hogy azt gondoljuk, hogy hamis számokat kommunikálnának. Napi 1200 bejelentett esetről beszélnek, ez számomra nem feltétlenül jelenti azt, hogy lehet, hogy csak a diagnosztikai eszközeik javultak, nem gondoljuk azt, hogy információt tartanának vissza a kínai kollégák. Persze, csak a, mert olyan információval tudunk bármivel kezdeni, mivel rendelkezünk. A spekuláció ezen a ponton nem sokat segít. Persze, figyelemmel követjük a helyzetet, hogyha el, furcsa tendenciákat látnánk, akkor azt azonnal jelezzük. Egyelőre nincs okunk megkérdőjelezni a Kínából érkező hivatalos adatokat. Európából Kínába érkezőkkel mi legyen? Nos, ez a Nemzeti Egészségügyi Hatóságok felelőssége. Mit tettünk mi? Sajnos nem tudom megmutatni ezt a diát. De készítettünk egy ilyen információs füzetkét, aminek az egyik fele arról szól, hogy a Kínából Európába érkezők, a másik pedig az Európából Kínába érkezőkkel foglalkozik. Az előző esetben például, hogyha légúti fertőzési tünetekkel rendelkezőknek azt ajánljuk, hogy a házi orvosukhoz, vagy egy kórházba menjenek el, ahol nem csak a, a, a tünetekkel, hanem a, az az információra is igényt tartanak majd, hogy honnan utazott. Pontosan az évnek e, ebben a részében a felső légúti és hátvon légúti megbetegedések igen gyakoriak, tehát hogyha minden megfázásos tünettel rendelkező beteget koronavírus tesztnek vetnénk alá, akkor annak sok előnye nem lenne, viszont leterhelnénk a laboratóriumokat. Fontos, hogy mikor és hova utazott az illető a kockázat felmérésben. Tehát alapvetően ez az ajánlás, amit teszünk ebben a kis információs füzetkében, amit persze kiegészítetnek további információs anyagokkal a tagállamok, ez csak egy ajánlás, amit felhasználhatnak. Felmerült az a kérdés, hogy vannak-e besléseink arra, hogy a WHO iránymutatásokat Kínában végrehajtják-e, illetve ha igen, akkor hogy? Vizsgáltuk persze, hogy milyen WHO információ a rendelkezésre, de nem, mi, nem a mi dolgunk, hogy ezt az információt ellenőrizzük. Aztán a Schengen rendszer felfüggesztésére vonatkozó javaslatunk van, most mi egy egészségügyi szervezet vagyunk, ez egy politikai kérdés, és döntés kell, hogy legyen, milyen javaslatot nem tennénk. Most nem is tehetünk. Tudományos szempontból Európában egyébként sem lenne ez jelenleg egyáltalán indokolt. honnan indult a koronavírus a Wuhani élőállatpiacról. Ez volt az első hír. teljesen hihető volt ez, de aztán viszonylag gyorsan világossá vált, hogy már az első száz esetből csak a 50 került kontaktusba, tehát lehet igazából állati eredetű, de emberről emberre is tud terjedni, ez viszonylag gyorsan kiderült, és amit mi Kínában látunk, az az emberről emberre terjedés lehetősége. az inkubációs időszak hossza, egyre többet tudunk róla, hogy előre halad az idő. 3 és 12 és fél nap közé tesszük ezt. 14 napos megfigyelési időszakot javasolunk könnyen lehet, hogy hosszabb időszakot is látunk. Vannak, ahol ez akár 21 nap is lehet. Tehát, hogy hogyan alakulnak a dolgok, ez alapján teszünk majd javaslatokat. Az AKC országokra vonatkozóan teljesen igaz, amit javasolnak, éppen ezért... És mit tesznek bele? javította. Sajnos nem tudtam megmutatni a térképet, de az világos. Hanoiban. És az afrikai szervekkel együttműködünk. és kérdezzük őket természetesen folyamatosan arról, hogy van-e valami, amiből segíthetünk. Ja, azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Házekamp asszony kereskedelem, élőállatkereskedelmi kérdése, hát azt hiszem, hogy ez most már nem sokat segítene, de nem akarom azt mondani, hogy önmagában ez koronavírus ügyre nagy hatással nem lenne. I suggest you keep them. Hát a koronavírussal kapcsolatos válaszokat majd a végére tartjuk még. Csárnus asszony, köszönöm szépen, hogy itt van, és nagyon részletesen tájékoztatott bennünket a járvány kitöréséről, a, engem az érdekelne, amiről a végén beszélt, hogy esetleg máshol is kitörne a járvány, és hogy az ECDC és a tagállamok mit tudnak tenni a járvány gócpontokkal, illetve az influenza szezon közepén vagyunk, és még a kanyaró is pusztít. Hogy lehet ezeket kezelni? És a másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a kínai uh, hatóságokkal való a uh, kapcsolat közvetlene vagy a WHO-n keresztül valósítják meg, és aztán van még egy kérdésem, tudják-e esetleg azt, hogy a WHO-nak vannak-e kínai, uh, a kínai irodából olyan um, információi, amelyek um, a halálozási rátára vagy más uh, konkrétumokra vonatkoznak. Um, vannak-e ott embereik a helyszínen? Köszönöm szépen. A néppárt nevében Polcsák úr következik. Děkuji, pane předsedo. Já bych se zeptal specificky... Köszönöm szépen. Protože to je věc, která... Lenne egy specifikus kérdésem az antibiotikum rezisztencia kapcsán. Uh, ez egy nagyon lényeges téma, és fontos az is, hogy az emberek is fontosként érzékeljék ezt. 30 ezer halálesetről volt szó évente, és ez tényleg aggasztó. Eleget tudnak-e vajon a polgárok ahhoz, hogy ezt a kérdést kezeljék. Az EU-nak esetleg világosan ki kellene fejteni, hogy mit is jelent konkrétan az, az antibiotikum rezisztencia, és a felelősség kérdését is fel lehet itt vetni. Rinyó következik. Köszönöm szépen, és köszönöm Ámán asszonynak, hogy itt van. Dietrich asszonynak itt kellene lennie a háttérben, és énekelgethetne azzal kapcsolatban, hogy mi történt Kínában. A kérdés az az, hogy ugye voltak olyanok is, akik megpróbálták az embereket ö, ö, tájékoztatni, és ezért büntetést kapott. Most ugye itt egy autoriter országgal van dolgunk, nem tudjuk, hogy ennek hány halálos áldozata van ezeknek a hiányosságoknak, kérdéseknek, késéseknek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a WHO felé ezt a kérdést is meg kellene fogalmazni. Mert itt egy autoriter rezsimről van szó. Thank you uh, for SND. Köszönöm, SND González Cazares úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm itt! Ez egy olyan szakbizottság, amely a koronavírussal is foglalkozik többek között, de sikerült is nekünk elérnünk azt, hogy megfékezzük a pánik terjedését. Láttunk egy filmet, és hát itt most az lenne a feladatunk, hogy intelligensen próbáljuk meg megközelíteni ezt a kérdést, és a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Itt láttunk már a SARS-on keresztül az ebolán át, az A-influenza vírusig rengeteg vészhelyzetet, meg vannak a protokolljaink, úgyhogy nem szabad, hogy itt a pánik eluralkodjon, hogy le kell zárni a határokat, de mégis nagyon nagy a felelősségünk, figyelembe kell venni a nemzetközi kereskedelmet is, és nem hiszem, hogy ha lezárnánk a kereskedelmi kapcsolatainkat, akkor azzal javítanánk a helyzetet. Tehát ne legyünk populisták, és ne vész harangokat kongassunk különböző járványokkal kapcsolatban. Amit tudunk a vírusról, és a laboratóriumi eredmények ismeretében, nem tudom, hogy mikor lehetnek mikorra lehetne kidolgozni azt az algoritmust, amely segíthetne bennünket a diagnózisban és a legsúlyosabb esetekben úgy tűnik, hogy légzési elégtelenségek is kialakulnak, és ezeket a MULSTAR protokollal lehet felderíteni. Ez esetleg egy olyan es, eszköze, amely segíthet az orvosoknak a felderítésben, illetve a súlyos esetek korai kezelésében. Ami a légúti problémákat jelenti, ezzel kapcsolatban a kínai hatóságok azt mondják, hogy a, vannak olyan betegeik, akik elég jól reagálnak a hagyományos gyógyszerekre is. A koronavírussal kapcsolatban Erről nagyon sokat beszéltünk már, de Kongóban több mint 3000 ember ö, fertőzött jelenleg az ebolával, és 2000-en meg is haltak. Úgyhogy engem az érdekelne, hogy reálisan hogyan lehet megfékezni az ebola vírust Kongóban, hiszen nagyon sok nemzetközi szereplő ott van most éppen a helyszínen. Köszönöm szépen a zöldek nevében Finász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és Amman asszonynak is köszönöm a magyarázatokat. Mint ahogy mások is, engem is az érdekelne, hogy mint ahogy másokat is, engem is az érdekelne, hogy az ECDC mit tesz a koronavírus megfékezésének érdekében, hogyha jól értem, akkor egy illegális húspiacról volt itt szó, Wuhanban, vagy esetleg máshol, onnan indult ki ez a betegség, járvány, és hogyan lehet a az Európai Unióba a, megakadályozni az illegális hús importot. Ugyanis a pecsések szerint nagyjából 270 tonnát tesznek ki évente, ez nem csak a biodiverzitást fenyegeti, hanem új emberi betegségek okozójává is válhat ez az illegális kereskedelem. 2014-ben az ebola vár vírus után ott is problémák merültek fel az illegális húsbehozatallal kapcsolatban, és az EFSA is felismerte azt, hogy az illegális importnak igenis is hatása van erre a problémára. Vagyis ez nem csak az emberek, hanem az állatok egészségét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti, ezért érdekel engem az, hogy milyen intézkedések történtek az illegális vadhús import megakadályozása érdekében. Köszönöm. Valasz úr következik a GUE nevében. Um, to... Köszönöm szépen a koronavírussal kapcsolatban. Az átláthatóság ügye azzal kapcsolatban, hogy kitört ez, illetve milyen adatokat hoztak nyilvánosságra, milyen lépéseket tettek, hogyan azonosították, hogyan szekventelták a, a vírust, hogyan lehet diagnosztizálni, illetve a két e, kórházat gyorsan építettek egy hét alatt. Egyetért azzal, hogy kivételesen példás módon reagálták le ezt a víruskitörést a kínai hatóságok. Második megjegyzésem, egy moszkvai járat érkezett Dublinba, volt egy kínai utas, nagyon beteg kínai utas a járaton, két óráig ott tartották, megvizsgálták, és csak ma jelentették be, hogy nem volt korona vírus fertőzése A többi utassal ahogy bentek, az teljesen normális ön szerint? E, az ír egészségügyi szervek tehát, honlapja múlt péntek óta nem került frissítésre. A, az észlelt esetek számát nem hozzák nyilvánosságra. Azt említette, hogy a tagállamokkal, illetve az ottani szervekkel, egészségügyi szervekkel együttműködnek, erről a füzetkéről is beszélt, milyen instrukciókat, utasításokat, tanácsokat adtak a tagállami szerveknek. Nem akarok senkit sem megijeszteni, de ön szerint teljesen rendben van, hogy így kezelnek egy ilyen esetet, ahogy említettem? 10 perce van, hogy válaszoljon ezekre a koronavírussal kapcsolatos vagy nem kapcsolatos kérdésekre. A kérdés azzal kapcsolatos volt, hogy mit teszünk a koronavírus járványjal, és hogy ennek milyen hatása van a többi mm, járvány helyzetére. Nos, hát ez országról országra más képet mutat. Jelenleg csak öt országban van koronavírus probléma az Európai Unión belül, és természetesen ők nagyon sok forrás szánnak a probléma megelőzésére, és hát természetesen mi úgy gondoljuk, hogy a többi betegség esetében is folytatódik a munka ugyanakkor az is elképzelhető, hogy ha járványá fajul a jelenlegi helyzet, akkor azért az korlátok, korlátokat jelent majd a többi betegség esetében is. Természetesen a mi kapacitásainknak is megvannak a maguk korlátai, és egy ponton majd prioritásokat kell felállítanunk, nem csak európai szempontból, hanem az egyes országok szempontjából is megerősíteném, hogy a kínai part, járványügyi hatóságokkal közvetlenül kommunikálunk, tehát nem a WHO-n keresztül. Ez nagyon fontos is egyébként az ilyen helyzetekben, és korábban is volt már erre példa. Például a madárinfluenza. Akkor is ez a kommunikáció megvalósult, és hát gondolom, hogy a WHO-nak vannak emberei a helyszínen is, hiszen van egy regionális irodájuk is a helyszínen, illetve vannak járványügyi tréning programjaink, és olyan emberek, akik készen állnak arra, hogy a helyszínre utazzanak. már és hogy mi az, amit tudniuk kell az embereknek, a közvéleménynek. 2008 óta gyakorlatilag évente és találkozunk, illetve néhány éve a WHO-val egy egész hetet szánunk ennek a témának, hogy a közvéleményt hogyan lehet köz, tájékoztatni, illetve az egészségügyi dolgozókat hogyan lehet tájékoztatni, mert gyakorlatilag akkor, amikor a az antibiotikum rezisztenciával van dolgunk, akkor mindenkinek van ebben szerepe, a hatóságok, a politikusok, az egészségügyi dolgozók, a fogorvosok, gyógyszerészek, és hát az emberek is, tehát az egész társadalmat be kell ebbe vonni vannak kampányok a minden évben, amelyek bizonyos spektrumokra célzottan hatnak, és rávilágítunk a különböző felelősségi körökre. Úgyhogy igen, ezt megtettük, és azt látjuk is, hogy néhány patogén esetében plató alakult ki, sőt, egyes országban már csökkenést is el lehetett érni, úgyhogy igenis, és van fény az alagút végén. Ez is megtörtént. A kínaiak az intézkedéseikben nagyon szigorúak, ez lehet, hogy nem mindenhol működne ilyen jól. Például szerintem a Wuhanban történtek bárhol Európában megvalósíthatóak lennének-e, hát ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, de ez nem jelenti azt automatikusan, hogy ez azt jelenteni, hogy vissza akarják tartani az információt. Nem erről van szó, mi inkább úgy látjuk a helyzetet, hogy Kínát nagyon sok kritika érte a SARS vírus után, és hogy Kína tanult a tapasztalataikból, úgyhogy az információ áramlás sokkal gyorsabb most, a szekvenálást is nagyon hamar kiadták, úgyhogy egészen máshogy állnak hozzá ehhez a kérdéshez ma, mint 15 évvel ezelőtt. Algoritmusok. Ha jól értem a kérdését, akkor az is érdekelné önt, hogy a megfertőzöttekből hányan betegszenek meg. Nos, hát ezt nem lehet egyelőre tudni. Általában a betegség lefolyása gyenge, de vannak nagyon súlyos esetek, és halálesetek is. Azonban, hogyha az összes esethez képes nézzük, akkor azért a halálozási ráta alacsonyabb, mint a SARS esetében volt, de legyünk óvatosak, mert ez még csak a jelenlegi helyzetet mutatja. Ami a gyógyszert illeti, hát nincsen gyógykezelés jelenleg, ami a rendelkezésre állna, úgyhogy csak a szimptomákat tudjuk kezelni, akkor is, amikor ezek sokkal súlyosabbak. Ugyanakkor azért nagyon sok próbálkozás van, vírusölő szereket is kipróbálnak, de ezzel kapcsolatban még nincsenek visszajelzések. Ami a Kongói Demokratikus Köztársaságot illeti, azt is látjuk, hogy csökkennek a számok. Ez egy hosszú kimúlását jelenti a betegségnek. Ezt láttuk egyébként a polgárháború alatt is, hogy bármikor, amikor nehézségek mutatkoztak a biztonsági helyzetbe, akkor újra és újra felütheti a fejét a betegség. De jelenleg, tehát nem biztos, hogy ennek vége van, de jelenleg úgy néz ki, mintha azért csökkenőben lennének a számok. Az illegális vathús import betiltásával kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy passzolnom kell, mert ez egyáltalán nem a mi asztalunk ez a téma. Nem tudok választ adni. Ahogyan ön is elmondta, ez inkább az EFSA témája, és az Európai Bizottságé is részben. Írország. Nem tudom, hogy pontosan mi történt ott azzal a bizonyos repülőjárattal, viszont az, hogy a többi utast elengedték, én nem hiszem, hogy csak úgy a maguk felelősségére elengedték volna őket, biztos, hogy azért nyomon követik őket, és hogy megtartották a címüket, elérhetőségüket az egészségügyi hatóságok. Ami pedig az információ kezelését illeti, ez a nemzeti hatóságok felelősségi köre. Mi csak a saját információinkat tudjuk átadni az országoknak, és van is egy mechanizmus 2013 óta, amely a határokon átnyúló egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos információ cserére vonatkozik, tájékoztatják egymást az országok a különböző bevezetett intézkedésekről, és rengeteg olyan információnk van, amely arra vonatkozik, hogy melyik ország mit tett. Nem tudom, hogy pontosan Írország esetében ez mi, de az biztos, hogy intézkedéseket bevezettek azzal kapcsolatban is, hogy tájékoztassák a közvéleményt. Azt hiszem, ennyi, remélhetőleg. Remélem, hogy minden kérdésre választattam. Köszönöm szépen. 8 percben. Ez nagyon jó. Folytassam még? Nem, nem, köszönjük, ez jó is lesz így. Az ECDC igazgatótagságában ülő két kollégának adom meg a szót. Négy percre, két percet kap mindegyikük. Uh, le Président, enfin, pour l'invitation à l'audience publique de e Köszönöm szépen a meghívást először is, és köszönöm szépen az igazgatóasszonynak is a prezentációját. Szeretnék hangsúlyozni két aspektusát ennek. Először is további eh, javaslatai vannak, és a az Európai Parlament képviselőjeként betöltött szerepemet. A Brexitet követően még világosabb, hogy az európai polgárok nem ismerik eléggé az előnyeit az európai intézményeinknek, az ECDC-nek közelebb kell kerülni az emberekhez és a közvéleményhez. Több nyelvű kommunikációra van szükség. Az állampolgároknak lehetővé kell tenni, hogy a saját anyanyelvükön olvassák a honlapot, főként az idősebb korúakra gondolok e, itt. A ezzel elejét vehetjük a dezinformációnak is, illetve a koronavírusnal e, e, szembeni harcnak is fontos e, szerepe lehet ebben. Nos, az ECDC-hez hasonló európai intézményekre talán még soha nem volt akkor a szükség, mint most. A második aspektus, amelyre kiternék, a kommunikációs szabályok, az ENVI és köztek, mint az igazgató tanács képviselői tagjai között, Teljesen önkéntesen látom el ezt a feladatomat mindenféle ellen szolgáltatás nélkül. Természetesen az ECDC-től kapott információkat kollégák rendelkezésre bocsájtom. Az a baj, hogy nincsenek igazi szabályok, nincs igazi visszajelzés. Hogyha tudnánk ezen javítani, akkor azzal az emberek bizalmát e, is megerősíthetjük, illetve e, a sokkal nagyobb biztonságban is érzik majd magukat az emberek. Thank you, Mr. Uh, chairman. Uh, first of all, let me say that I... Köszönöm szépen, először is hadd mondjam el, hogy teljesen egyetértek azzal, amit e, nagyra becsült kolléganőm Sofia mondott. Valóban elengedhetetlen, hogy az embereket ebbe a vitába bevonjuk. Rögtön elmondanám, hogy véleményem szerint az ECDC egy olyan szervezet, amelynek megvan a képessége arra, lehetősége arra, hogy átalakuljon, és minden egyes újabb fenyegetéssel szemben újra feltalálja magát, a koronavírus is ezen esetek egyike. Ennek az ügynökségnek nagyon sokrétű a munkája, de az elmúlt négy év során azt tapasztaltam, hogy a két legaggasztóbb kérdés a, a, a mm, antibiotikum rezisztencia kialakulása, illetve e, az európai helyzet e, nem javul ez ügyben. Én személy szerint szeretném, hogyha az Európai Parlament sokkal nagyobb mértékben részt venne az ECDC munkájában sokkal szorosabban figyelemmel követni a dolgok alakulását a járványügyi központnál. Nagyra becsült kolléganőmmel együtt az Európai Parlament képviselőjöként megpróbáljuk természetesen az Európai Parlamentet tájékoztatni, és vice versa, főként a megváltozott helyzetben. Köszönöm Kucsinszka asszonynak az érdeklődését, hajlandó volt velünk kommunikálni. Biztos vagyok benne, hogy az európai polgárok érdekében még sokkal többet tudunk tenni ezen a téren. Hogyan tudunk az ENVI szakbizottságokkal, illetve általában az európai közvéleménnyel együttműködni, ez az igazi kihívás jövőre nézve. So what about translations for CDC? Um, uh, thank you to both. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. jó néhányszor lefolytattuk az igazgató tanácsban is ezt a vitát a nyelvi kérdésekben, és hát igen, csak eltérő véleményekkel voltak, mivel több tagja is azt szeretné, hogyha nem, azaz nem kommunikálnánk a közvéleménnyel. Mi úgy érezzük, hogy egy kicsit két tűz közé kerültünk ez ügyben, ami a fordítások ügyét illeti, hát való igaz, a dokumentumok többsége valóban csak angolul elérhető. Vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy legalább egy összefoglalót készítsünk a dokumentumokról, mert például a koronavírussal kapcsolatos dokumentumok ügyében. Ezen a ponton azt hiszem, hogy az nem egy reális lehetőség, hogy mindent lefordítsunk. Egyszerűen nincs erre elég idő. Megpróbáltuk a gépi fordítást, és technikai szövegekre egyáltalán nem működik még. Lehet, hogy ez majd idővel változik. Both uh, Sofia and Marilena, because they, they, they really bring um, uh, the... Köszönöm a két uh, képviselőasszonynak a, a munkáját, hiszen az igazgató tanácsba becsatornázzák az Európai Parlament munkáját, amiért külön hálásak vagyunk. Uh, in two weeks' time, we will have a commissioner uh, in charge of health issues. Köszönjük szépen. Kérjek idéz biztos véleményére is kíváncsi vagyunk, és természetesen, hogyha a koronavírussal kapcsolatban bármilyen új fejlemény látna napvilágot, akkor úgyis eszmét cserélünk. Köszönöm. Ahogyan elmondtam, korábban nem fogunk szavazni, majd Strasbourgban. Amikor az ENVI szakbizottság új összetételét elfogadjuk formálisan is, mielőtt a kifogásokra rátérnénk, egy bejelentésem lenne. A koordinátorok ajánlásaival kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban ellenvetések, úgyhogy ezeket is akkor formálisan elfogadottnak tekinthetjük. Jön a kifogások sora. Propolis kivonat kapcsolatos ID-s kifogás. Csinálom, csinálom. Elnök úr, tisztelt kollégák, Israel Molen kollégám kifogását mutatnám itt be, aki kimentette magát, nem tudja ezt bemutatni. Önök, kérem, hogy menjenek ki a teremből, illetve hogy beszélnek egy kicsit halkabban. You to leave the floor. Igazgató asszony, kérem, hagyja el a termet. Thank you very much. Excusez-moi, je, je, vous en prie, je vous en prie. Donc, monsieur... Folytassa. Euh, Bruna úr, elnök úr, tisztelt kollégák, Joel Moen, kifogását mutatom be, akinek más kötelezettsége volt, és ezért kimentette magát, hogy nem tudja személyesen bemutatni ezt. A következő fontos témákra mutatnék rá. Ezen érthetetlen döntése kapcsolatosan az Európai Bizottság részéről, hogy nem fogadták el a propoliszt, mint alapanyagot, a propolis egy természetes anyag, amelyet a méhek gyűjtenek és készítenek élelmiszertermelő állatként. Számos jó tulajdonsága rendelkezik a kaptár és a méhek egészsége szempontjából. Ez tudományos megfigyeléseken alapszik, és nagyon sok formájában fogyasztják és engedélyezik, mint élelmiszer kiegészítőt egy hidroalkoholikus vizes oldatban különösen megtalálható bármelyik jó brüsszeli gyógyszertárban megfelel a biztonsági követelményeknek emberi fogyasztásra. A propoliszt emberi fogyasztásra engedélyezték. Ezt meg kell jegyezni. A bizottság az EFS-et kérte fel, hogy az allergén potenciáját derítsa fel ennek az anyagnak, illetve hogy nem nincs endokrin disruptor az anyagban, illetve nem toxikus. Itt ez egyfajta tréfának tűnik a bizottság részéről. Itt szeretném a döntések kettősségét mindig megragadni, amikor ilyen alapanyagokról van szó. Hogy lehet az, hogy a glifozátot tíz évre engedélyezik, amikor ez valószínűleg rákeltő, és a propolis pedig egy élelmiszer kiegészítő. A propolis engedélyezés alapanyagként csupán a bizonyos növényeket érint, amelyeknek a levelét nem fogyasztják az emberek. Aztán a a Kanetászra utalnék, a másod ízben nem akarja a bizottság ezt engedélyezni. Ez egy alacsony kockázatú növény védőszer. Itt valódi, fenntartható, felelős eszközöket kellene a gazdaink kezébe adni. Ez jó lenne, ha a Belemonban dolgozók agyába is eljutna ez az elképzelés. És itt egy politikai szakadék tátong, és az a cél, hogy itt ezt az anomáliát korrigáljuk. Floor, uh, to... Akkor következik a frakciók sora, néppárt. Uh, thank you. Köszönöm. Megpróbálunk a józan paraszti ész uh, alapján gondolkodni, hogyha propolis lehet uh, használni a gyógyhatású termékekben és más szférákban is, akkor talán ez elfogadható. Az EFSA 2013 óta az Európai Bizottság felkérésére elemzéseket végez az alaptermékek esetében a propolis kivonat esetében is megtörtént. Ez egy francia cég kérte a elismerését, akár a növényvédelemben is fel lehet használni a propoliszt. Amennyiben nincsenek más aggályok az EFSA jelentésében sem, mégis a bizottság úgy döntött, hogy a genotoxikus potenciált és az endokrin rendszert zavaró tulajdonságok nem kerültek kizárásra megfelelőképpen. A jelentésben az én véleményem szerint az ilyen esetekben technikai és tudományos véleményt figyelembe kellene venni, csak akkor lehet elfogadni valakit, valamilyen anyagot alapanyagként, hogyha a toxicitást és az endokrin rendszert zavaró hatás kizárását bizonyítani lehet, úgyhogy én ezt nem támogatom, ezt a kifogást. Eszendi következik, nincsen itt senki, vagy Michel Rivázi következik, zöldek, senki az, az Eszenditől Rinyú. Köszönöm szépen. Néha nagyon nehéz. A koordinátorok élete az ilyen kérdésekre adott válaszok esetében ez különösen igaz. Szerintem itt egy félreértésről van szó. Világosan kiderül a dokumentumokból, hogy a propolis természetes alapanyagként vízben kell, hogy oldódjon, tehát egy vízben való oldatról van szó, de itt nem erről van szó. Ez ugyanis egy etanol oldat, tehát egy alkoholos oldatról van szó, és ezért teljesen más az eset, és ezért nem támogatjuk ezt a kifogást. Zöldek. Uta Paulus következik. Köszönöm szépen. Szerintem, hogyha a tudósok azt mondják, hogy bizonyos szabályoknak meg kell felelni, és megfelelő a tudományos alátámasztottságra van szükség, akkor nem kell arról beszélnünk, hogy itt most szintetikus vagy természetes alapanyagról van szó, hanem egész egyszerűen a szakértők, a tudomány álláspontján maradjunk, amennyiben az adott cég nem tudja bizonyítani a tudományos dokumentumokkal mindezt, akkor nem támogatjuk mi sem ezt a kifogást. Köszönöm szépen. Mi sem támogatjuk ezt a kifogást. Leginkább azért, mert a propolis kivonat esetében a rendelkezésre álló információk nem voltak elegendőek, az Európai Bizottság nem tudta a kritériumoknak megfelelően ezt engedélyezni, ez pedig a 23-as cikkben szerepel. De ugyanakkor, legyünk világosak, ez a döntés nem jelenti azt, hogy nem lehet benyújtani egy kérvényt arra vonatkozólag, hogy a hetes cikk értelmében a propolis, mint hatóanyagot felterjesszék engedélyezésre. Tehát nem a 23-as cikk alapján kellene eljárni, és miután itt a kifogás erre hivatkozott, ezért ezt elutasítjuk. De mi szeretjük a propoliszt, úgyhogy azért a jövőre hagyunk nyitva egy kis ablakot. Köszönöm. Köszönöm. A méhek fantasztikus állatok. Nélük, nélkülük bizony az élet más lenne méhet és propoliszt készítenek, amelyek szükségesek a méh sejt megőrzéséhez, illetve ott a lyukak kitöltéséhez. Ook de achterliggende gedachte van deze resolutie. Ezt emberek is használják, fejesre és a többi. Értem a kifogás mögött rejlő érvelést, hogy legyen hozzá férhetőbb a propolis miért nem lehet növényvédőszerként ezt engedélyezni, hogyha a boltban megvásároljuk mi is. De oda kell figyelnünk. Az ecet is például egy alacsony kockázatú anyag mégis károsíthatja az ökorendszert. Ez veszélyes lehet például a méhek vagy a vízi állatok számára. Tehát minden egyes alkotórészét teszt tesztelni kell tudományos kísérletek keretében, és hogyha az EFSZEL által végzett tesztek alapján még nincsenek megbízható adatok a genotoxikus vagy reprotoxikus kockázatok kizárására, akkor nem engedélyezhetjük ezt az, ezt az anyagot. Kérdés az, hogy egyetlen el kell -e vennünk a méhektől a propoliszt, hiszen a miek egyébként is a kihalás szélén állnak. Santé, Mr. Berenc. Főigazgatásság nevében, Digi Santé. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem rövidre foghatom, mert az előttem szóló képviselők nagyjából elmondtak, amit, elmondták, amit szerettem volna mondani. Egy alap anyagként történő jóváhagyásról beszélünk, ami egy nagyon sajátos kategória a növényvédőszerek körében, tehát a tagállami jóváhagyásra nincs szükség, és az időbeli limit nincsen, tehát azonnal használhatóak növényvédelmi célra. Ezért a rendelet nagyon magasra teszi a mércét ez ügyben, tehát nem lehet semmiféle aggodalomra okot adó anyag maga a, ez egy, ez egy bőr irritáló anyagként egész egyszerűen nem jöhet szóba. Hagyományos gyógyszerként felhasználják ugyan, de ez megint csak itt irreleváns, mert itt a bőrrel kerülhet kontaktusba, főként a gyümölcsfák esetében ez kimagasló fontosságú, és arról nem is beszélve, hogy igazából egészségügyi hatások itt irrelevánsak. Éppen ezért, ahogy azt Vander úr is elmondta, ez alapvető anyagként való jóváhagyást jelent csak. Rendes, aktív hatóanyagként, vagy alacsony kockázatú anyagként kérhetik az e, engedélyeztetését. Thank you. So the uh, political group's position... A politikai frakciók álláspontja azt hiszem elég világos. Februárban 13-án vagy 18-án fogunk szavazni. gémanipulált témával folytatjuk, szokás szerint. Ezt nincs, de itt van. Time? Yeah, it's your time to, to present the objection. <laughs> it's your moment. Yes, uh, every time again. <laughs> so, uh, so... Köszönöm, tehát amikor Dél-Amerikában írtják az erdőt, akkor a, és itt a szója jelentős része gémanipulált, amelyek rezisztensek a glifozináttal és a glifozáttal szemben. Ez azt jelenti, hogy ezek a termékek a veszélyeztetett ökoszisztémákban is már igen elterjedtek. Éppen ezért a gén manipulált szója állati takarmány célra történő importálása a veszélyeztetett ökoszisztémák tönkretételéhez hozzájárul. Hogyha valóban fel akarjuk venni a harcot ezen ellenségekkel szemben, akkor először is ezt kell megkérdeznünk, ezt az abszurd rendszert. Kérdésem tehát egész egyszerűen az Európai Bizottság a GMO importokat, főként a szója esetében be kívánja -e venni a ökológiai elemzésbe, főként azért, mert a elemzés nélkül nagyon nagy szakadék tátong a célok és a, a deklarált célok és a szavak között. Miért folytatja az Európai Bizottság a gémanipulált import jóváhagyását, illetve az Európai Bizottság látja annak szükségét, hogy csökkentsük a tejtermék, illetve a hústermékek fogyasztását, ezzel is a Farm to Fork stratégia végrehajtását segíthetjük. Azt hiszem, hogy semmi meglepőt nem hallattunk a kérdésben. Meg is adom a szót a néppártnak, aztán a többi politikai frakciónak. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is az EFSA semmi, van azon, semmi sem azonosított, ami azt jelezte volna, hogy ezek károsabbak lettek, lennének ezek a termékek, mint mások. Arra is rámutathatok, hogy a tagállamok soha nem szavaztak ezen, ezért tehát hogyha az EFSA azt mondja, hogy biztonságos ez a termék, akkor bízunk az EFSA-ban. A bizottság is pontosan ezt teszi, éppen ezért a kollégá mimat arra kérem, hogy szavazzanak a kifogás ellen. A szocialista frakció. Tisztelt elnök úr, itt világos többség van ennél az állásfoglalásnál, attól eltekintve, hogy ezen konkrét esetben a szója baboknál géntechnikai módosításról van szó, amely a növényvédőszerek nagymértékű használatát feltételezi, politikai értékelésre is szükség van az engedélyezésnél. Itt az élelmiszer biztonság és állategészségügyi tanács nem adott véleményt ezzel az engedélyezéssel kapcsolatosan, tehát nincs minősített többség a tanácsban emellett és a feleviteli bizottságban is januárban megint csak nem született vélemény. E, demokratikus döntéshozatai folyamat okán, tehát itt nincs minősített többség, és a tagállamok sem támogatják ezt, és a bizottság a parlamentártól elfogadott állásfoglalások kapcsán, már ami a GMO-k forgalomba hozzáását illeti, ezt is figyelmen kívül hagyta mostanáig, és Ursula von der Leyen pedig azt mondta, hogy a parlament döntéseit a jövőben jobban figyelembe veszi, majd köszönöm. Renew Hütema úr, köszönöm szépen. Megint csak a GMO-król beszélünk Biztos vagyok benne, hogy nem most utoljára. De lehetnénk kicsit konstruktívabbak. Ez ügyben megint csak az érzelmek dominálnak. A kockázatokat, az előnyöket, hátrányokat kell nézni, és érdemes az új de eredményeket is, a, a tudomány nem áll meg. Így tehát A frakcióm szeretné a gémanipulált élelmiszerekre vonatkozó vitát tudományos szempontból megközelíteni. Vannak, akik nem, nek egyáltalán nem tetszenek a GMO-k. Jó, rendben, ez végül is valahol érthető, de az Európai Bizottság döntéseivel szembe menni kicsit furcsa, hiszen igazából nem feltétlenül igaz, hogy a határ, hatáskör túlépésre beszélünk. rengeteg ilyen kifogással értünk, tucat számra, száz számra, és így tulajdonképpen az Európai Bizottságot akadályozzuk meg abban, hogy rendesen végezze a munkáját. Nekünk politikusként szerintem ez megengedhetetlen. Politikusként nem ez a dolgunk, hanem a tisztességes jogszabályalkotás. Az ID-től senki, az ECR frakciótól, megint csak Vandra úr, ismételten. Megint csak itt ül az Európai Bizottság, egy kifogás, GMO-k, két oka van ennek. A tudományos eh, élet képviselőire figyelünk oda, nem az ideológia vezéreltekre. Eljárási szinten pedig már a választások óta a nyolcadik kifogása, jól emlékszem. Úgy érezzük, hogy komitológiai ellen vetés, hogy kifogás szempontjából ez nem is megfelelő. Először is az Európai Bizottság a végrehajtási hatáskörét nem lupott túl, a végrehajtási intézkedések pedig megfelelőnek a, a, az alapaktusban kifejezett célokkal és az, hogy folyamatosan a szabályokkal szembe menő kifogásokat nyújtsanak be kollégák, szerintünk a parlament felülvizsgálati jogával él vissza, és ezt aláássa, éppen ezért nem tudjuk támogatni ezt. Mondanom sem kell. A Guer következik, házikamp asszony. 6 jaar tijd heeft... Köszönöm. Elnök úr, ez a parlament 43 állásfogást fogadott el 6 év alatt a GMO-król, és ez a 44 már. Itt a szójáról van szó, a glifoszát és a glifozáttal szemben rezisztens szója. Ez egyébként a pusztító mezőgazdaság szimbóluma. A glifozát valószínűleg rákeltő, és a glufozinát pedig tiltott szer, mert uh, toxikus a reprodukció szempontjából, tehát mindenképpen azt kérjük, hogy az engedélyezés blokkolja, a bizottság nem kell ezt elfogadni, hiányzik a minősített többség a tagállamokban, a komitatológia 6-os cikk, 3-as alcikke lehetővé teszi, hogy megtagadják az engedélyezést, amikor nem elfen minősített többség a bizottság 2020-as munkaprogramjában kiemeli, hogy prioritást ad a tagállamok óhajainak azt illetően, hogy betiltsák a GMO-kat, amelyeket a bizottság engedélyezett. És a bizottság azt mondja, hogy javítani óhatja a komitológiai eljárást. Ez rendben van, de ez nem működik, hogyha a bizottság továbbra is engedélyezi a GMO-kat, amiket senki nem óhajt. Még a akkor sem, hogyha a tagállamok ezeket aztán betilthatják. A bizottság a parlament munkáját feleslegesnek tekint, és a monsanto és más nagy multiknak lehetőséget ad arra, hogy bírósági eljárásokat indítson a tagállamok ellen, amelyek akár évekig is elhúzódhatnak. Remélem, hogy a programjának megfelelően a bizottság nem a több ezen anyagok a szemberezisztens GMO-knak engedélyt. A bizottság következik, mondja az elnök. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Meghallgattuk az összes elhangzott elemet. Ahogyan többen elmondták már, gyakorlatilag minden eljárást követtünk, úgyhogy a parlament által és a tanács által nekünk adott jogköröket betartottuk a magunk részéről, és ugyanakkor arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a tagállamok mellette szavaztak, sőt, ezeket a GMO-s szójababokat és mindenféle más termékeket importálják azért, mert egész egyszerűen az ilyen alapanyagú a tápszerekre szükség van. Úgyhogy gyakorlatilag átfogó a kockázatkezelési eljárás történt, és nem mondhatjuk azt, hogy a GMO-k ne lennének biztonságosak. És igaz az is, hogy a felleviteli szerveknél a tagállamok nem nyilatkoztak, de ugyanakkor még egyszer emlékeztetik arra, hogy ők igennel szavaztak ezek mellett, és pozitív az EFSA-s véleményünk is. Úgyhogy gyakorlatilag a bizottság csak akkor léphet fel, hogyha a biztonság sérül, ugyanakkor természetesen elkötelezettek vagyunk a nemzetközi megállapodások mellett, ugyanakkor az Európai Unióba importált termékek nem oldhatják meg az összes nemzetközi szerződésben lévő problémát, de ezt nem egy egy termék kapcsán tehetjük meg, amelyet egyébként elfogad és jóvá hagy a jogszabály is. Úgyhogy igen, Dél-Amerikából importálunk, de az Egyesült Államokból, Kanadából is importálunk, tehát nagyon oda kell figyelni az erdőírtásra, ami tényleg nagyon súlyos probléma, és ezt a világ előtt is fel kell vállalnunk, és a bizottságnak van erre vonatkozó külön munkacsoportja is, de kérem, hogy ezt ne úgy, hogy egy olyan GMO-t utasítunk ki, amelyet egyébként más országból is be lehet szerezni, és amelyet egyébként nem biztos, hogy egy erdőírtott területen gyártanak. Ezzel nem biztos, hogy hatékonyabbak lennénk, viszont jogellenesen járnánk el, úgyhogy kérem, hogy fogadják el azt, hogy nincsenek sem jogi, sem más okaink arra vonatkozólag, hogy ezt visszautasítjuk. Az EFSA is pozitív értékelést adott. Tudom, hogy nagyon unalmasan hangzik mindez, de hát egyszerűen erről van szó, és teljes mértékben megfelelünk az Európai Unió nemzetközi megállapodásainak is. Kérem, hogy ezt ne egy GMO engedélyezés alapján akarjuk megváltani a világot, Természetesen itt az implementációs jogi eszközökre vonatkozik az önök felügyeleti joga, és azt mind betartottuk. Köszönöm szépen. Akkor a kifogásról február 13-án fogunk szavazni, és hogyha elfogadtuk, akkor a plenárisra kerül. Következő találkozunk február 13-án Strasbourgban lesz. A mai ülést lezárom. Köszönöm.